You may take a seat. Good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Kérnek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Good morning. Good morning to you all. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Kezdjük el a délutáni ülésünket. A LIBE Vizsgáló Bizottság ülését az elektronikus megfigyelésekről. Először is kérem, hogy fogadjuk el a napi rendet. Arra emlékeztetnék mindenkit, hogy ahogy a második meghallgatáson jeleztük, szeptember 12-én ma tartjuk a harmadik meghallgatást az EU állampolgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről. Eddig kaptunk visszajelzést és tájékoztatást, de ami a mai meghallgatást illeti, ez különösen intenzív lesz, öt különböző részből áll majd. Először is meghallgatjuk kollégánkat Moraes urat, akit keresek, nem tudom hol van. Ja, persze itt ül. Rendben. Köszöntünk, Claude. Talán ő szeretne kitérni a mai napi rendre. Nem tudom, hogy szeretnél kommentálni. Igen, köszönöm, elnök úr, csak néhány észrevételt tennék. A kollégák előadóként arra kértek, hogy tájékoztassam őket a különböző meghívásokról. Ugye én vagyok az előadó, és azért ülök itt, mert a titkárság próbál még megoldani néhány függőbe levő kérdést, hogy ugye az előadó és a vendégek hogy, hol üljenek majd. És szeretném a kollégákat tájékoztatni arról, hogy kit hívtunk meg, és ki volt az, aki elfogadta a meghívásunkat és ami a dolgok jelenlegi állását illeti, meghívást küldtünk Robert Wordnek, aki az Amerikai Egyesült Államok EU missziójának vezetője, de nem kaptunk megerősítést tőle, arra vonatkozóan, hogy eljön-e a mai meghallgatásunkra, és más meghívást is küldtünk az amerikai képviseletre. Meghívtuk például Ivo Opusten holland minisztert, a biztonság és védelmi minisztert, a belügyminisztert a mai ülésünkre, tekintettel arra, hogy a SWIFT szerver Hollandiában található, de sajnálatos módon mindkét miniszter visszautasította meghívásunkat ők inkább szeretnék kivárni a jelenleg folyó konzultációk menetét Cohen államtitkár helyettes és Malmström asszony között. És ezt követően tájékoztatom majd önöket természetesen arról, hogy az amerikai közigazgatás, illetve a tagállamok kormányzataival milyen egyeztetéseket folytatunk, és ahogy előre halad ez a vizsgálat, tájékoztatom majd még önöket arról, hogy ki az, aki meghívja, illetve elutasítja a meghívásunkat. Köszönöm, Claude. Ahogyan jeleztem, nincs ellenvetés a napirendre vonatkozóan, akkor ezt jóvá hagytuk. És áttérünk az első részre, amelyből a mai ülésünk áll. Az elkövetkezendő órát veszi ez igénybe, és az első pontunk arra vonatkozik, hogy ugye állítólag a közelmúltbeli tájékoztatásoknak megfelelően, amelyeket a sajtóban láthattunk, titkos lehallgatások voltak, pénzügyi adatokat mondtak ki a SWIFT adatbázisból. Az EU USA TFTP megállapodás, amelyre ugye emlékeznek, 2010 óta tartalmaz részletes rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a SWIFT adatok továbbítását az Egyesült Államok hatóságainak a terrorizmus vagy a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából. Az Europol azt a feladatot kapta, hogy ellenőrizze, hogy vajon az Egyesült Államok felkérései a megállapodásban foglaltaknak eleget tesznek-e. Ez a feltétel volt persze az egyik olyan, amely alapján az Európai Parlament eleve jóváhagyta ezt a megállapodást, vagyis Malmström asszony szeptember 12-én Cohen úrnak írt az Egyesült Államokba, és felvilágosítást kért tőle. Szeptember 18-án kapott választ és ennek fényében október 8-án fogjuk ezt a kérdést megvitatni. De mai na, a mai napon ismét itt a LIBE bizottságban köszönhetjük Malmström biztos asszony, azt követően pedig az Europol igazgatója Wainwright úr is itt lesz, és Petre, Petre asszony a SWIFT-től, ők fognak tájékoztatást adni arról, hogy mi is forog itt kockán. Ezt követően a belga de Boykle úr, nem tudom, hogy jól ejtem -e ki a nevét, az adatvédelmi, belga adatvédelmi biztos jön el hozzánk, a brit hatóságoktól pedig és az um, NSA, a Nemzetbiztonsági Ügynökség is uh, témájában is tájékoztatást kapunk. Tehát uh, először is Cecilia Malmström biztos asszonyt fogjuk meghallgatni. Átadnám neki a szót, hogy rövidesen, röviden tájékoztasson bennünket uh, a SWIFT adatbázis kérdéséről, illetve a TFTP megállapodásról. Ezt követően pedig meghallgatjuk a kérdéseket a kollégák részéről, de mivel már jeleztem, hogy öt részből áll a mai napi rendünk, és intenzív munkát kell folytassunk, arra kérném azon kollégákat, akik szeretnének a mai vitához hozzászólni, hogy lehetőség szerint két percben szólaljanak fel, akkor, amikor majd a biztoshoz intézhetik a kérdésüket. Ezt követően akkor így a többi vendég meghallgatására is kellő időnk jut. Kezdjük akkor a biztos asszonynal, Malmström asszonyni a szó. Thank you very much, President. Good morning. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok a tisztelt parlamenti képviselőknek, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Azért vagyok itt a mai napon, hogy beszéljek arról, hogy az USA NSA-ja milyen módon használja fel azokat az adatokat, amelyek az EU-USA TFTP megállapodás alá tartoznak. Elnök úr, erre fogok koncentrálni. Tudom, hogy más aspektusai is vannak az USA és EU közötti terrorizmus elleni harcban az együttműködésnek, de ezekkel majd délután foglalkozunk természetesen a sajtóban megjelent feltételezések minket is rendkívül aggasztanak. Az EU-USA TFTP-re azért került sor, hogy megakadályozzuk, hogy nem megfelelően használják fel az Európai Uniós személyek adatait, hogy megfelelő garanciákat tudjunk biztosítani az adatok megfelelő felhasználására, hogy ezeket tényleg csak terrorizmus elleni harcra lehessen felhasználni, hogy ezeket megfelelően kezeljék, és hogy az adatvédelmi szabályokat maximálisan tiszteletbe tartsák ennek az egyezménynek az is lényege volt, hogy a SWIFT adatokat az EU-ból az USA-ba, illetve különböző amerikai hatóságok irányába milyen módon lehet átvinni, átadni meg kell, hogy meglegyenek, hogy meg kell, hogy legyenek a megfelelő garanciák, és ezek felülvizsgálatát 2011-ben és 2012-ben is elvégeztük. A TFTP-ről a bizottság szolgálatai most is új jelentést készítenek, úgyhogy még folyamatban van ez a munka. A július 4-i sajtócikkek után az amerikai kollégámnak azonnal küldtem egy levelet, és megkértem, hogy világítson rá ezeknek a programoknak a biztonsági garanciájára, illetve hogy a PNR és a TFTP megállapodások megfelelőképpen működnek-e. Ezzel párhuzamosan felállt egy munkacsoport is az EU-USA adatkezeléssel kapcsolatban, hogy az EU-s polgárok személyes adataihoz milyen módon férnek hozzá az amerikai hat, hatóságok. David cohen beszéltem szeptember 11-én, és elmondtam neki, hogy várok arra, hogy érdemi információt kapjunk arról, hogy hogyan és milyen adatot kezelnek, és hogy mi a véleményük ezekről, a feltételezésekről. Ezután levelet is kértem, amelyben a 19. cikknek megfelelő konzultációt kértem az egyezmény alapján. Itt szerepel ugyanis, hogyha a TFCP-vel kapcsolatos probléma merül fel, akkor ezt hogyan kell a felek között kezelni. Kimerítő információt kértem és magyarázatot kértem annak érdekében, hogy láthassuk, hogy az egyezmény kitételeit milyen módon érintik ezek a feltételezések. Az amerikai hatóságoktól kaptam néhány hivatalos levelet, és ezeket a leveleket önöknek is eljuttattam. Ezzel a levéllel kapcsolatban azonban újabb kérdések merültek fel, amiket a 19. cikk alapján konzultáció során továbbra is meg kell még vizsgálnunk. Az elmúlt heti amerikai reakció után sok mindent megértettünk, de még szükségünk van kiegészítő információra, hogy lássuk, hogy mi a valóság, és hogy tudjuk, hogy az USA megsértette-e a kötelezettségeit, vagy sem. Ez az egyik legnagyobb prioritás számomra is, illetve a bizottsági szolgálatok számára is. Felveszük a kapcsolatot a közeljövőben az amerikai hatóságokkal még egyszer, hogy a nyitott kérdéseket kezelni tudjuk. És azt szeretném kérni önöktől, hogy mondják el azokat a kérdéseket, amelyeket nekem fel kellene tennem az amerikai félnek, úgyhogy ilyen kérdésjavaslatokat is szívesen várok. Meg kell tehát néznünk, hogy tartjuk-e ezt a megállapodást, vagy pedig esetleg javasoljuk, hogy ez átalakításra vagy felfüggesztésre kerüljön. Látható, hogy ez rendkívül fontos kérdés. A médiák is nagyon sokat foglalkoznak ezzel, úgyhogy jól meg kell gondolnunk, hogy mit teszünk. Amennyiben felfüggesztjük ezt a megállapodást, azt nagyon komoly okokhoz és konzultációhoz kell kötnünk. További pontosításra van szükségünk, és remélem, hogy a hiányzó adatokat nem sokára meg is kapom. Természetesen önöket is folyamatosan tájékoztatom majd arról, hogy mi a véleményünk, és a TFTP-vel kapcsolatos jövőbeli döntéseket is nyilván előzetesen megvitatom önökkel. Most be is fejezném, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Mámström biztos asszony, ezt a bizottsági nyilatkozatot. Igen, nekünk is gyorsan és határozottan kell fellépnünk, és nagyon örülök annak, hogy tényleg tartotta magát az időhöz, és most lesz idő majd kérdéseket is feltenni. Először az előadóknak adom meg a szót, utána pedig természetesen más is kérdezhet. Eléggé szorít az idő, hiszen be van táblázva a mai napunk, sok meghívott vendégünk van, úgyhogy két-három percre adok majd mindenkinek szót, mert utána meg kell kezdenünk a következő pontot. Morál szúr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm szépen, hogy van lehetőség arra, hogy a parlamenti képviselők kérdezzenek. Arról beszélek, hogy esetleg ugye felfüggesztésre kerülhet ez a megállapodás. De először térjünk rá arra, hogy milyen kérdéseket tettek eddig fel az USA-nak, hogy mire válaszoltak, részben válaszoltak, vagy nem válaszoltak. Például Cohen úr is, hogy voltak olyan kérdések, amiket meg kellene talán ismételni. Először is azzal kapcsolatban, hogy tudjuk-e pontosan, hogy az NSA hogyan fért hozzá a SWIFT-es adatokhoz, hogy ez a minisztériumokon keresztül történt, és hogy valamilyen módon megkerülték-e a TFTP megállapodást és hogy az EU-ban a SWIFT adatbázisok vagy banki adatbázisok milyen módon kapcsolódnak össze, és hogy Cohen úr adott-e konkrét információt erről, és hogy meg tudja erősíteni ön azt, hogy a SWIFT adatokhoz nem férnek hozzá olyan módon NSZ-es vagy pedig más amerikai ügynökségek, amely sértené a TFTP megállapodást. Aztán a SWIFT 12. cikke a monitoringgal és a felülvizsgálattal foglalkozik, és ott egyértelműen lefektetésre került, hogy kell egy független ellenőrző szerv a banki tranzakciókra vonatkozó adatok kapcsán, amikor a terrorizmus finanszírozásáról van szó, itt SWIFT-es adatokról beszélünk, és itt biztosítanunk kell, hogy a felülvizsgálati hatóság teljesen független legyen. Az EU alapjogi kártájának 18. cikke kimondja, hogy az európai polgárok jogainak védelmének érdekében a személyes adatokra vonatkozó ellenőrzéseket mindenképp független szervnek kell elvégeznie. Hát elképzelhető, hogy ezeket a felülvizsgálati mechanizmusokat nekünk felül kellene vizsgálnunk, hogy ezek valóban független és pártatlan módon működnek-e. A bizottságot szeretném megkérdezni, hogy gondoltak-e arra, hogy a 12. cikk végrehajtásának vizsgálatára felállítanak egy munkacsoportot. Tehát, hogy valóban függetlenül működnek ezek a szervek, hogy a jelenlegi SWIFT megállapodás az elmúlt négy évben hogyan működött. Hiszen a Lisszaboni szerződés óta már négy év eltelt, a parlament új felelősségi köröket kapott. és a megfelelő biztonsági sztenderdeket ellenőriznünk kell. Amennyiben nem kapnak megfelelő védelmet az európai polgárok, akkor valóban újra tárgyalásra szorulnak ezek a megállapodások. És akkor most térjünk vissza a megállapodás esetleges felfüggesztésére, ez mindannyiunkat nagyon intrikál ez a kérdés. A nyitott konzultáció valóban nagyon fontos, a SWIFT-en belül és amennyiben szóba kerülne a felfüggesztés, akkor azt szeretném megkérdezni, hogyha az amerikai fél esetleg nem ad megfelelő válaszokat, akkor ő tényleg el tudja képzelni, hogy felfüggesztést javasoljunk? Köszönöm szépen, most Álvaro úr a szó, aki a tftp is előadónk. Köszönöm szépen. És természetesen köszönöm szépen Cecilia Malmströmnek is, a biztos asszonynak, hogy eljött. Engem is nagyon aggaszt az NSZ által betöltött szerep ebben az egész ügyben. Annak nagyon örülök, hogy a konzultációs eljárást a 19. cikk alapján, a TFTP 19. cikk alapján szeretnék elindítani. A TFTP-re visszatérve azt szeretném elmondani, hogy ugye megegyeztünk abban valamikor 2011. augusztusában, vagy talán 2010-ben volt ez, hogy a bizottság 2011. augusztus 1-én jogi nyilatkozatot tesz arról, hogy az Európai Unió személyek adatait hogyan kell kezelni, illetve hogy a viszonossági rendszer hogyan valósul meg a megállapodás 11. cikke alapján. Azt szeretném megkérdezni, hogy az elkövetkezendő időszakban láthatnánk-e hasonló jellegű javaslatokat? és a megállapodás negyedik cikkének értelmében a megkért adatokat a lehető legszűkebb körben lehet csak felhasználni, és az Egyesült Államok minisztériumai vajon milyen arányban kapják meg azokat az adatokat, amelyeket kérnek, illetve hogy mennyi ideig tárolják ezeket az adatokat. A 16. cikk értelmében mindenki kérheti az adatok kiigazítását, és a végrehajtási rendeletben pedig az szerepel a TFTP-n belül és az adatok kiigazításán kereszt technikai az adatok kiigazításának tekintetében, hogy ez a fajta technikai kiigazítás, ez megvalósíthatatlan. A hatodik cikk alapján maximum öt évig lehet megőrizni az adatokat, és ezután ezeknek törlésre kell kerülniük. Na most a 2007 júliusa és 2007 decembere között beérkezett adatokat, viszont nem törölték 2012. július és december között, pedig letelt az 5 év. A 12. cikkel kapcsolatban Claude Moraes már feltette azt a kérdést, amit én is el akartam mondani, úgyhogy ezt nem mondom el, hogy ne húzzam az időt. Szeretném támogatni Claude Moraes kérdését az esetleges felfüggesztéssel kapcsolatban. Nyilván most nem az egész parlament nevében beszélek, csak a személyes véleményemet mondom, de én ezt a minimális opciót azért támogatni szeretném. Tárgyaljuk meg a felfüggesztés lehetőségét az Egyesült Államokkal, és tegyük egyértelművé az USA irányába, hogy ezek a feltételezett vádak, ugye egyelőre feltételezések, de amennyiben ezek beigazolódnak, az sehova máshova nem vezethet, mint az egyezmény felfüggesztéséhez. Rendben van, akkor most az árnyékjelentéstevőket fogjuk meghallgatni, utána válaszol a biztos asszony, utána pedig, hogyha van még egy kis időnk, akkor a tagok még kérdezhetnek. Fosszúr következik az EPP nevében. Zó, na. Nos, hogy rövidre fogjam, hasonló kérdéseim vannak nekem is, mint amelyeket Claude Moraes vagy Alexander Álvaro már megfogalmaztak. Egyfelől vannak-e ismereteik arra vonatkozóan, már amennyire én a sajtóból értesültem, ott szerepeltek utalások arra, hogy az NSA-nál van egyfajta kézikönyv arra vonatkozóan, hogy a SWIFT-ből hogyan lehet adatokat kiemelni, de nincsenek utalások arra, hogy ez valójában megtörtént-e. A második kérdésem pedig, vannak-e ismereteik arra vonatkozóan, hogy az NSA valóban átvette adatokat a SWIFT-ből, és ez hogyan kapcsolódik a TFTP programhoz? Volt egyfajta ö, olyan megközelítés, hogy szerződés nélkül az egyiket és a, a másikat felhasználhatják-e. Nem tudom, hogy ugyanúgy látjuk-e, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a terrorizmus finanszírozását meg kell figyeljük. Valakinek ezt meg kell tennie, vagy mi látjuk el ezt a feladatot, vagy az Egyesült Államok. Amennyiben én ezt jól értettem, mi pillanatilag nem vagyunk még olyan helyzetben, hogy ezt megtegyük, az Egyesült Államok viszont ezt sokkal jobban el tudja most látni pillanatnyilag. Ha jól értékelem a helyzetet, egyfelől van egy jogszerű folyamat, amelynek értelmében ugye az Egyesült Államokkal egy szerződést, egy megállapodást kötöttünk a terrorizmussal kapcsolatos programról, és az, ami ott benne szerepel, az jogszerű kell, hogy legyen. És van egy második esetleges folyamat is, amely azonban nem jogszerű. Az én megítélésem szerint nem mondhatjuk azt, hogy a jogszerű megállapodást szeretnénk hatályon kívül helyezni, még a másik folyamatot érintetlenül hagyjuk, hanem meg kell találnunk annak a módját, hogy a jogellenes folyamatot feltartóztassuk, és a jogszerű folyamat megfelelőképpen alakuljon. Intfeld asszony. Köszönöm, elnök úr. Az én kérdéseim egy kicsit politikai természetűek. Egyfelől nagyon örülök annak, hogy ilyen határozott álláspontra helyezkedett az Európai Bizottság. A válaszok nem kielégítőek. Ha megnézzük a TFTP megállapodást, és ezt egy szélesebb kontextusba helyezzük, akkor azt kell mondjuk, hogy ez vitatott volt kezdettől fogva. Már eleve vitás volt a jogalap is, hogy finoman fogalmazzak. Én, legalábbis a mi frakciónk, az én frakcióm beleegyezését adta a megállapodáshoz, akkor, ha a bizottság az adatok kivonására vonatkozóan egy rendszert javasol, ezt a javaslatot azonban nem fogalmazta meg a bizottság, tehát nálunk ez volt egyik feltétel annak, hogy támogassuk a megállapodást, de ez a feltétel már nem adott. Továbbá aggályaink voltak a végrehajtással kapcsolatban is, ugye minősítették a kritikus jelentéseket, tehát az egész úgy, ahogy van, vitás. Most pedig hallottunk feltételezéseket arra vonatkozóan, hogy az NSA a SWIFT szerverhez nyúlt, és az adatokat onnan felhasználta a terrorizmus ellenes küzdelmen túlmenőleg. Nincs bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy ezt tényleg megtették, de ők sem, ők nem, nem tagadják ezt, a másik fél ezt nem tagadják, nem mondják azt, hogy nem tették ezt meg, hanem azt állítják, hogy joguk van ehhez, és fenntartják maguknak ezt a jogot. Tehát irreleváns az, hogy igazából éltek ezzel a lehetőséggel, mert továbbra is fenntartják maguknak a jövőre nézve ezt a jogot. Tehát számomra, elnök úr, a megállapodás gyakorlatilag holt, hiszen egyoldalúan ezt holtnak minősítették ha az amerikai fél úgy gondolja, hogy nincs szükség a megállapodásra ahhoz, hogy az adatokhoz hozzáférjen, és az adatokat bármilyen célra felhasználják, akkor a megállapodás, megállapodás érvénytelen, és nincs semmilyen jelentősége. Ugye azt állítják, hogy a TFTP megállapodást tiszteletben tartják, nem tudom, hogy ez mit jelent, mert lehet, hogy egyfelől tiszteletben tartják, másfelől viszont nem Szeretném tudni tehát a bizottságtól, hogy szeretnék-e felvetni a felfüggesztést, és egyetértek Álvaro kollégámmal, aki azt mondta, hogy zárjuk le ezt a megállapodást, mert ez felelne meg a legjobban a jelenlegi helyzetnek. És zárásképpen azt mondanám, hogy a parlament a Lisszaboni szerződés értelmében joga rendelkezik, hogy jóvá hagyjon nemzetközi megállapodásokat. De ez gyakorlatilag olyan, mintha egy bianco csekket írnánk alá, mert ha, amint jóvá hagytunk egy ilyen megállapodást, semmit nem tehetünk. Ez egy próba lesz tehát az Európai Parlament számára. Ha nem vagyunk elégedettek azzal, ahogy figyelembe vesznek bennünket, én legalábbis nagyon vonakodni fogok, amikor a jövőben megállapodások jóváhagyására kerül sor. Tehát ez egy komoly politikai kérdés az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Köszönöm, elnök úr. Nem szeretném megismételni mindazt, ami már elhangzott. Nagyon fontos volt ez az eszmecsere, és továbbra is az. Azt a kérdést szeretném még hozzátenni, hogy ha nem fontolgatják jelen pillanatban a megállapodás felfüggesztését vagy lezárását, akkor úgy elfogadják azt a tényt, hogy megszekték a TFTP megállapodást? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy jogsértési eljárást kilátásba helyeznek-e olyan tagállamokkal szemben, amelyek az internetes bűnözése kapcsolatos szabályokat nem tartják tiszteletben például amikor az információs rendszerek sérülnek, illetve ezeket az NSA sérti. Fontolgatják-e azt, hogy bármilyen fajta lépést tesznek az EU információs rendszereinek, illetve ezek biztonságának védelme érdekében, amelyeket ugye az NSA vagy bármilyen másfajta szervezet megsérthet, például ugye az Egyesült Királyságbeli szervezet. Ez ugyanis az önök hatáskörébe tartozik. Thank you. Frau Ernst. Köszönöm, Ernst asszony. Köszönöm, elnök úr. A következő kérdéseket szeretném feltenni. Először is szerettem volna tudni, Malmström asszony, hogy az amerikai hatóságok beismertek-e valamilyen fajta hiányosságot, mulasztást, valamilyen fajta, akár a legkisebb horderejű jogsértést? Volt erre vonatkozó vélekedés, hogy valamilyen módon megsértették volna a hatályos megállapodásokat? Voltak erre történő utalások? Ez lenne az egyik kérdésem. Másodszorban pedig hogyan tudnak egyáltalán információt szerezni az ilyen kérdésekről, megkapják a vonatkozó dokumentumokat, vagy különböző párbeszédekre vannak utalva, tehát önök a bizottságban hogyan szereznek tudomást arról, hogy ténylegesen hogyan folynak a dolgok? Kapnak-e konkrét dokumentumokat, amelyekből értesülhetnek arról, hogy mennyiben került sor az adatok jogellenes továbbítására. Másodszorban pedig az adatok továbbítását a swift egyáltalán hogyan védik, ha meg tudná világítani azt, hogy milyen szoftvert használnak fel ehhez. Ki az, aki előállítja ezt a szoftvert, hogyan ellenőrzik a biztonságot, mennyiben vannak ilyen biztonsági ellenőrzések, és ezeket az ellenőrzéseket ki hajtja végre. A biztonságra vonatkozó kérdések az adatok továbbításánál nagyon érdekelne ez a kérdés, és a harmadik kérdés sem teljesen egyértelmű számomra a SWIFT megállapodás bizonyos értelemben már érvényét vesztette. Úgy vélem, ahogyan a Sophie is felvázolta, igazából már szükségtelen ez a megállapodás, ha fogalmazhatok így. Mi azt eh, szeretném, hogy mondjuk fel ezt a megállapodást. Nem pusztán a szokványos okokból, hanem azért is, mert eh, itt jogsértésre került sor. Mit kellene tenni? Mi lenne szükséges ahhoz, eh, hogy felfüggesszük ezt a megállapodást? Itt ugye utalni arra, amit Sophie is mondott a megállapodás felmondását eltektől eltekintve, hogyha szeretnénk felfüggeszteni a megállapodást, akkor milyen lépésekben lehetne ezt megtenni? Thank you, Commissioner. I think it's pretty... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy eléggé egyértelmű a kérdések alapján, hogy nagyon sok kérdés ugyanarra mutat, illetve hogy nagyon sokan komolyan megkérdőjelezik a TFTP jövőjét. És azt is többen elmondták, hogy az Európai Parlamentnek valószínűleg a felfüggesztést vagy a felmondást kellene javasolnia, legalábbis ezen el kellene gondolkodnunk, tehát tényleg nagyon komoly a helyzet. Így most mindannyian beláthattunk, beleláthattunk abba, hogy az Európai Parlament hogyan vélekedik erről a kérdésről, megadom a szót a biztos asszonynak, és utána lehet majd még kérdezni. Igen, köszönöm a szót, valóban rendkívül komoly kérdésről van szó, azért is vagyunk itt a mai napon, és nagyon nagyra értékelem ezt az elsődleges vitát, gondolom, hogy lesznek még viták. Hát, hogyha visszagondolunk ennek a megállapodásnak a történetére, akkor látjuk, hogy Amerikával azért kötöttük ezt a megállapodást, hogy a terrorizmus finanszírozásának gátat tudjunk szabni. Sophie Intvelt is elmondta, hogy egy kicsit azért problémás volt ennek a megállapodásnak a megtárgyalása, de végül is a parlament nagy többséggel ezt megszavazta. Úgy gondoltuk, hogy megvannak a megfelelő biztonsági korlátok, hogy kivér, kifér hozzá az adatokhoz, hogy az adatvédelem biztosítva van, hogy hogyan lehet kezelni és felhasználni ezeket az adatokat. Tehát mindezeket a kérdéseket tisztáztuk, akkor lehetett ezt a megállapodást megkötni. Aztán két felülvizsgálat is volt. Ezek a felülvizsgálatok ugyan mutattak néhány kihívást, néhány olyan elemet, amin javítani kell, de nem derült az ki, hogy bárki is megsértette volna ezt a megállapodást. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a megállapodást lehet folytatni, csak ugye mindig újabb és újabb felülvizsgálatokra van szükség. És mint ahogy a parlament kérte, most éppen azt vizsgáljuk egy jelentésben, hogy a TFTP megállapodásnak mi a hozzáadott értéke. Tehát most az egész megállapodást újra vizsgáljuk ebben a jelentésben. Nagyon komoly cikkek és vádak jelentek meg a sajtóban, ezek tényleg nagyon komoly ügyek, nem tudjuk, hogy ezek igazak-e vagy sem, de a vádak komolysága azt mutatta, hogy mindenképpen konzultálnunk kell az Amerikai Egyesült Államokkal, ezt meg is tettük telefonon is és levélben is. Amennyiben ezek a vádak igazak, akkor a megállapodást megsértette az Egyesült Államok, és akkor valóban felfüggesztésre kerülhet sor. A megállapodás értelmében minden egyes felfüggesztést konzultáció kell, hogy megelőzzön. Mi a konzultációk megkezdését már kértük, és ez a konzultáció nem sokára meg is kezdődik. A levélváltás megtörtént, a levelet, amit mi kaptunk az amerikai féltől, önök is ismerik. Nem kaptunk választ mindenre, és ezután a levél után sem szóban, sem írásban nem kaptunk további válaszokat, pedig önök is tudják, hogy nagyon sok kérdésünk van még. Fel fogom tenni ezeket a kérdéseket is, a médiák által feltett kérdéseket is, illetve azokat is, amiket önök mondtak most el, hogy fel kell tennem őket. És addig nem tágítunk, amíg ezekre a kérdésekre választ nem kaptunk és amikor leülünk az asztalhoz, és megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, csak akkor tudjuk megmondani, hogy az amerikai fél megsértette a megállapodást, vagy sem. Ez egy nemzetközi megállapodás, tehát amikor egy ilyen megállapodással kapcsolatban eljárunk, akkor a megfelelő procedurális útat kell követni. Úgyhogy először is a válaszokat várjuk, utána belső konzultáció lesz a bizottsági kollégium tagjaival, és ez után pedig a tanács minősített többségű döntést kell, hogy hozzon. De ettől még messze vagyunk, még csak a válaszokat várjuk, de a felől biztosíthatok mindenkit, hogy minden egyes lépésről megfelelő tájékoztatást kapnak. Hát sok kérdést föltettek, amikre nem tudok válaszolni, mert nem tudom a választ. Álvaro úrnak annyit el tudok mondani, hogy a jelentés, ami arról szól, hogy itt Európában milyen adatfelhasználások történtek, és milyen adatlehívások történtek, ezt egy kicsit most parkolópályára tettük ezt a kérdést, egyébként a munka nagy részét már elvégeztük, de teljesen még nem tiszta a helyzet, de mielőtt bármilyen javaslatot tennénk, akár az egyik irányba, akár a másik irányba, még további időre van szükségünk. Elnök úr, tudom, hogy a kollégák nem lesznek elégedettek a válaszaimmal, de hát egyelőre ennyi kérdésre tudtam választ adni, és természetesen továbbra is beszámolunk mindenről. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm a nyitottságot. Vannak még kérdezőink. Van egy elég hosszú listám, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy röviden kérdezzem, mert még nagyon sok minden van a napirendünkön Bukeler úr, a Belgakom részéről, és utána jön Wainwright úr, az Europol igazgatója, úgyhogy mindenkinek két percre adok szót. Pirker úr lesz az első. Köszönöm, elnök úr. Egy eh, előzetes megjegyzést tennénk. Számunkra egyértelmű kell, hogy legyen, hogy az Európai Unió egymaga nem képes eh, a terrorizmus ellenes eh, küzdelmet egymaga lebonyolítani, ezért szükségünk van együttműködésre, ezért kell megállapodást kötnünk egy olyan partnerrel, mint az USA, és ezt a célt kell, hogy szolgálja az adatok cseréje nem vagyunk képesek arról, arra sem, hogy lehallgatás biztos termeket bocsássunk rendelkezésre, akkor ne is beszéljünk arról, hogy ugye adatokat emelnek le, például az európai gazdasági helyszínekről például. Szeretném tudni, hogy a bizottságnak szándéka egyfajta saját kémelhárítást felállítani, amely tényleg képes lesz arra, hogy Európa számára például a gazdasági adatokat kellőképpen védje és elhárítsa az ellene irányuló támadásokat. Emlékeztetnék arra, hogy a tanács főtitkársága kiírt egy posztot, egy kémelhárítás, egy terrorizmus elhárítási posztra, de ez nem elegendő. Egyfajta védelmi mechanizmust kíván-e létrehozni a bizottság? Voltak arra vonatkozó vádak, hogy a SWIFT adatokat leszívták, kivonták, de nem tudom, hogy 2010. júliusa után történt-e ez meg, vagy ezen SWIFT adatokat 2010. júliusa előtt használták fel más szolgálatok. Összességében véve örülök annak, hogy biztos asszony azt állítja, hogy folynak a vizsgálatok, nincsenek bizonyítékaink, van, amikor az Egyesült Államok határozottan nyilatkozik minden esetre, először is a tényeket egyértelműen kell látnunk, hogy egyértelműen értékeljük a helyzetet, és ezt követően kell megfontoljuk a következményeket, a lépéseket. Nem most kell az első lépésekről döntenünk, hogy aztán adott esetben visszatáncoljunk, hanem először a tényekről kell beszélnünk, és az alapján kell megfontolnunk azt, hogy milyen mechanizmusok szükségesek, hogy felfüggesszük-e a megállapodást, vagy sem. Ezt a helyzetet tisztáznunk kell, még mielőtt a döntésekre térnénk át. Köszönöm. Még egyszer kérnénk mindenkit, hogy tartsa magát a hozzászólási időhöz. Látford asszony parancsoljon, és ön is tartsa magát a kijelölt időkerethez. Igen, igen, elnök úr, igyekszem. Biztos asszony, köszönöm, hogy itt van, köszönjük a megjegyzéseket. Valamit szeretnék tisztázni. lehet, hogy nem értettem pontosan, amit mondott. Tehát arról van szó, hogy Cohen úr azt mondja, hogy a TFTP a SWIFT adatok felhasználására koncentrál, amelyek nem más forrásból származnak, tehát a pénzügyminisztérium ilyen adatokat használt fel, ez akkor azt jelenti, hogy nem kizárólagos hozzáférési kör ez, hanem vannak ilyen kiegészítő hozzáférési lehetőségek is. Azt szeretném megkérdezni, hogy az ön véleménye szerint ez önmagában nem sérti a TFTP megállapodást? ugyanis ez lenne az egyetlen jogalap a SWIFT-es adatok hozzáféréséhez és használatához. Egy viszonylag egyszerű kérdést tettem fel, egy elég alapvető kérdést, de hát fontos, hogy ezt tisztázzuk. Tehát ez az kicsit megkerülő hozzáférés önmagában véve nem sérti a megállapodást? Ugyanis az egyes cikkben azt látjuk, hogy az amerikai pénzügyminisztérium által felhasznált adatokat csak terrorizmus finanszírozásának megakadályozására, vagy terrorizmus elleni harcra lehet felhasználni. Ez így szerepel akkor a megállapodásban, csak nem tudom pontosan, hogy például a közbiztonság védelme, a bűnüldözés, ez lefedi a különböző hírszerzési ügynökségeket is. Tehát nem tudom pontosan, hogy az EU-s jogban mit jelent az, hogy bűnöldözéssel, közbiztonsággal és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó hatóságok pontosan mik tartoznak ebbe a kategóriába. Ezt olvasom ugyanis az első cikkben. Tehát, hogyha a tértépés kereten kívüli hatóságok hozzáférnek az adatokhoz, akkor az nem oké. Okay. Itt szerintem azért van egy elég nagy probléma. Tehát, az, hogyha az NSA az, az Egyesült Államok pénzügyminisztériumán keresztül kapja meg az adatokat, akkor ez megfelel itt az egyes cikknek, vagy sem? Köszönöm szépen, Romero asszony. Köszönöm, elnök úr. Malmström asszony a bevezetésében azt állította, hogy nem szereti azon, nem tetszettek ugye azon magyarázatok, amelyeket Cohen úrtól kapott, Szeretném tudni, hogy pontosan milyen indoklásra, milyen magyarázatra számít az Egyesült Államoktól. Szeretnénk tudni, hogy egészen pontosan mit vár, milyen magyarázatot vár az amerikai féltől ahhoz, hogy eh, megelégedetnek mondhassa magát a megállapodás alakulásával szemben. Tudja, hogy ez a megállapodás kezdetől fogva vitatott volt, és a probléma nem annyira az, hogy az Egyesült Államok eh, mit tehetnek Európával, illetve az európai eh, polgárokkal, hanem az, hogy a világon mindenkivel ezt teszik. Tehát Európának mennyiben vannak mechanizmusai arra, hogy feltartóztassa a magánszféra ellen irányuló támadásokat, amelyeket amelyeket ugye az új technológiák által hajtanak végre. Megfontolta-e azt valaha, hogy valamilyen fajta párbeszédet kezdeményez a SWIFT-tel? Tudjuk, hogyha a SWIFT a vállalat az Európai Unió kormányainak adatokat kell, hogy szolgáltasson, ez megtörténik, hiszen ami az Egyesült Államokban történik, az az, hogy a SWIFT köteles ilyen adatokat szolgáltatni. És az európai országokba is, az európai kormányok felé is köteles adatokat szolgáltatni? Ezt jó lenne tudnunk, mert akkor tudhatnánk, hogy mi a helyzet. Most nem csak az európai polgárok, hanem a világon mindenki egy teljesen vételen helyzetben van, és ez az az új világ, amelyben most élünk. Szeretném tehát tudni, hogy milyen mechanizmusai vannak Európának arra, hogy szembeszálljon ezzel a helyzettel. Mert az Európol ha az Europol a felügyelő, az igazából sosem győzött meg bennünket, mert nem tud kellő magyarázatokat adni. És az Európai Életvédelmi biztos, ahogyan Claude úr is azt mondta, hogy független kell, hogy legyen. Tudjuk, hogy semmi mással nem foglalkozik, mint az európai intézményekkel. Tehát igazából senki nincs semmilyen személy vagy mechanizmus, és ami még súlyosabb, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, amely a task force-ok feladata volt, erről ugye nem beszélünk hiszen másról sem beszélünk már, mint az Egyesült Államokkal való megállapodásra, holott a terrorizmus finanszírozása sokkal súlyosabb, mint pusztán az Egyesült Államokkal való megállapodás. Elnök úr, kérem, ügyelj mindenki az időre. Diaz de Mera úr, köszönöm, elnök úr. Egy gondolatot szeretnék felvetni, ezt megelőzően azonban jelezném, hogy teljes mértékben úgy látom a helyzetet, mint Axel Foss és Pirker úr. Ugyanakkor, mivel itt egy felettébb összetett és vitás helyzettel állunk szemben, a lényegre kell összpontosítanunk, az pedig a biztonság. Azt hiszem, hogy 2010. január 13-ai hivatalos lap felvett egy lehetőséget, amit talán a bizottság is felhasználhatna osztom azon lépéseket, amelyeket Malmström biztos asszony jelzett, ami az eljárást, illetve a követendő utat illeti. Ugyanakkor, asszonyom, én úgy látom, hogy magában a megállapodásban is vannak olyan lehetőségek, amelyeket nem tártunk fel eddig, és amelyeket fel lehetne használni. Például van négy amerikai jogszabály, amely a jogorvoslati lehetőséget felkínálja abban az esetben, hogyha az egyik fél nem tesz eleget a megállapodásnak. Csak háromra utatnék. Például az 1978-as törvényre utalnék, vagy az administratív eljárásra 46-ból, és ami a legfontosabb, ez az informatikai visszaélésekre vonatkozó jogszabály. Tudjuk, eh, hogy a bíróságok, az amerikai bíróságok függetlenek, ebben bízhatunk, és eh, ennek értelmében felhasználhatnánk azt, ami magában a megállapodásban szerepel, és eh, bírósági eljárást kezdeményezhetnénk. Pusztán ezt akartam felvetni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Zipel asszony. Köszönöm szépen. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy vannak továbbra is pontatlanságok és kérdések a SWIFT megállapodással, ezek már korábban is léteztek, ezeket a kérdéseket pedig egészen a mai napig nem sikerült kielégítően megválaszolni. Ami azt a kérdést illeti, hogy az NSA hozzáfér a SWIFT adataihoz, ugye Fosszúr említette, hogy van egy dokumentum, amely bizonyítja, hogy ezt megtehetik akkor fogalmazunk egyértelműen, hogy ha egy titkosszolgálat technikailag ezt megteheti, azt előbb-utóbb meg is fogja tenni. A kérdés pusztán az, hogy ki ellenőrzi azt, hogy mikor és milyen célból kerül sor az adatok felhasználására, illetve mi történik azon adatokkal, amelyekről bebizonyosodik, hogy nem vezetnek terroristákhoz. Erre vonatkozó ellenőrzés úgy tűnik, hogy nincs, és az egész eljárásban amúgy is az volt eddig a benyomásom, hogy sok titkos szolgálat nem csak az Egyesült Államokban, egyfajta szürke zónában tevékenykedik, semmilyen fajta ellenőrzés alatt nem állnak, és senki nem tudja áttekinteni azt, hogy valójában mit is tesznek. Kollégáim említették, hogy először bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy jegeljük ezt a megállapodást. Én ezt nevetségesnek tartom. Ha vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy nem alkalmazzák a megállapodást, akkor ezt fel kell mondjuk. Az, hogyha jegelünk egy megállapodást, félretesszük egy időre, akkor az azt jelenti, hogy információt gyűjtünk, és ezen idő alatt bebizonyíthatjuk talán azt, hogy nem került sor az adatokkal való visszaélésre. És még van, amit arra vonatkozóan, amit Álvaro úr megjegyzett. Már eddig is kellene, hogy legyenek alapok egy saját TFTP megállapodáshoz, azok alapján, amit az elmúlt években megvitattunk. Nem vagyok biztos abban, hogy szükségünk volna-e egy saját programra, még akkor is, hogyha ezt a jelenlegi programot egy adott pillanatban talán felfüggesztjük. Köszönöm, Mulder úr. Thank you, Chair. I think, uh, Elnök úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a bizottság megközelítése megfelelő megközelítés volt. Természetesen fel kell készülnünk arra az esetre, hogyha nem kapunk kielégítő választ a kérdéseinkre. És több kolléga is megemlítette már, hogy Egyelőre ugye az a helyzet áll fenn, hogy mi adatot adunk át az Egyesült Államoknak, ők meg ezzel nagyjából azt csinálnak, amit akarnak, véleményem szerint nem tudjuk megfelelőképpen ellenőrizni, hogy mit csinálnak ezekkel az adatokkal, úgyhogy valamilyen központot kellene létrehozni, ahol összegyűjtjük mi az adatokat, és utána csak kifejezett kérésre adnánk át bizonyos adatokat az usa és nem úgy, mint most, hogy csomagban minden adathoz hozzáférhetnek. Szeretném megkérdezni, hogy milyen kihatásai lehetnek annak, hogyha esetleg létrehozunk egy ilyen adatközpontot, hogy ez mivel járna, ez milyen finanszírozási kötelezettségekkel járna. Tehát, hogyha létrehoznánk mi egy ilyen adatbankot vagy adatközpontot, és utána csak kifejezett kérésre bizonyos adatokat adnánk át az USA-nak. Köszönöm szépen, Borgeció úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előny annak, hogy az ember utolsóként, vagy majd, hogy nem utolsóként szól hozzá, még ön után lesz kettő hozzászóló, mondja az elnök. Szóval minden esetre én a végére maradtam, és hát nagyon sok kérdés már eddig is felmerült, én nagyon rövid leszek a kérdésfeltevésben. Tisztelt biztos asszony, nagy tisztelettel bír ön előttem. És ön, mint tudjuk, az Európai Uniónak a szóvivője e témában. A csodák országáról van szó. Úgy gondolja-e, hogy az Európai Unió olyan válaszokat képes adni, amelyek gyakorlatilag megfelel azon civil szervezeteknek, vagy egyéb szervezeteknek, amelyek leülnek és esténként imádkoznak. Szóval ott van az echelon rendszer, és ott vannak az egyéb rendszerek, és gyakorlatilag ezekkel a rendszerekkel le tudják hallgatni, meg tudják figyelni valamennyi információ közlelést a legmodernebb eszközekkel. De a kérdés az, hogyan lehet konkrétan fellépni ezen adatokkal kapcsolatosan, olyan adatokkal kapcsolatosan, amelyek gazdasági, pénzügyi érdekeket képviselnek. Szóval hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ezek az adatok, ezek az információk, ezek nem kerülnek olyanok kezébe, akik Európa ellen kívánják felhasználni azokat. Jelentés készül majd mindenről? És hát ugye vagy képtelen emberekkel dolgozunk, és akkor le kell őket cserélni, vagy pedig meg kell teremteni azon jogi és technikai eszközöket, amelyek védelmezik az uniót. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a transzparencia, az átláthatóság követelménye az diktálja, hogy a világméretű megfigyelési botránnyal kapcsolatos kivizsgálásunknak az állását időről időre összefoglaljuk az európai unió állampolgárai számára világosan eh, és eh, érthető nyelven ennek jegyében kérdezem és mondom hogy ugye annyit tudunk hogy az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség gyűjtötte európai uniós állampolgároknak az egyébként titkosnak minősülő banki adatait. erre két módja volt az egyik hogy a e, terrorizmus finanszrozásának megelőzéséről szóló eu usa egyezmény rendelkezéseivel összhangban tehát kvázi jogszerűen hozzáfért adatokhoz és ezeket jogszerűen kezelte. a másik lehetőség és most úgy tűnik a sajtóban kiszivárogtatott e, információból hogy ez történt hogy ezt messze túllépve illegálisan e, férkőzött hozzá olyan adatokhoz amihez legálisan nem lett volna hozzáférése. a kérdésem a következő foglaljuk akkor össze világos és egyszerű nyelven az eu s polgárok számára hogy a jelen állás szerint ugye milyen bizonytékok vannak arra hogy az egyesült államok nemzetbiztonsági szolgálata hozzáfért e, európai uniós állampolgárok banki adataihoz hány eu állampolgárt érinthetett ez milyen adatokhoz fértek hozzá e, és mit e, tettek ezekkel az adatokkal? a következő kérdésem pedig hogy a jog általános szabályai szerint ez bűncselekménynek minősül tehát amennyiben az utóbbi az igaz akkor ez akárki is követi el bűncselekmény. kérdésem hogy nem tudnánk e megkerülni a fajsza vagy fisza bróságnak az értelmezési a felhábortó értelmezési gyakorlatát azzal hogyha néhány európai uniós állampolgár akit érintett ez a banki adatgyűjtés egyfelől büntetőeljárást kezdeményezne az egyesült államokban az adataival való visszaélés miatt másfelől pedig nem a fisa bróságon tehát ezen a külön bróságon hanem általános hatáskörű amerikai bróságon kártértési eljárást kezdeményezne azért mert megsértették a jogait. köszönöm szépen! rövid kérdést várunk mert utána vissza kell már adnom a szót malmström biztos asszonynak. Yes, right. Köszönöm szépen! meg kell néznünk, hogy kik azok a személyek, akiknek az adatait az NSA felhasználta. Valóban olyan személyekről van szó, akik súlyos bűnöző csoportokkal vagy terroristákkal hozhatóak kapcsolatba, és az USA úgy tűnik, hogy az elmúlt években nem feltétlenül csak a terroristákra koncentrált, amikor adatokat gyűjtött emberektől, elég, hogyha megnézzük a szíriai politikát, vagy a közép-amerikai politikát, hát meg kell néznünk, hogy mondjuk országokat lehet-e egy az egyben terroristának nyilvánítani. a múrral kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy ugye a széleskörű NSA vizsgálatok kapcsán számos politikus és újságíró is bekerült a képbe, olyan oknyomozó újságírók, akik legitim módon kutattak, de akkor azt szeretném megkérdezni, hogy az adatfelhasználásoknál itt is a terrorizmus elleni harc a határ. A SWIFT megállapodással kapcsolatban, hogyha jól emlékszem, akkor a parlament megfelelő garanciákat kért annak érdekében, hogy ne lehessen nem megfelelő módon hozzáférni az adatokhoz és hogyha ezt az Egyesült Államok megsértette, akkor szerintem az egész megállapodást megsértette úgy, ahogy van, és akkor az Európai Uniónak sem kell tartania magát ehhez a megállapodáshoz. Azt szeretném egyébként megkérdezni, hogy egyáltalán technikailag hogyan volt lehetséges az USA számára, hogy megkerülje ezeket a biztonsági garanciákat, és hozzáférjen olyan adathoz, amihez nem kellett volna hozzáférnie. Egyáltalán ez hogyan lehetséges, mert akkor a biztonsági garanciák rosszak, vagy pedig a biztonsági garanciát végrehajtó személyek nem végezték el a munkájukat. Köszönöm szépen, öné a szó, biztos asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is Albrecht úrtól elnézést kell kérnem, mert nem válaszoltam a kérdésére, méghozzá azért nem, mert az nem feltétlenül kapcsolódik ehhez a témához. Tehát kettő kettő munkacsoport van az USA és a tanács között, amivel ugye nem a bizottság foglalkozik, a különböző európai nagykövetségekkel kapcsolatos ügyekről nekünk valami kevés információnk van. És akkor a DG Just és a DG Homos munkacsoport a másik munkacsoport, amely tényleg adatvédelemmel foglalkozik, Ezeket a kérdéseket nyilván ismerem, és ahogy jelentések születnek, vagy következtések születnek, azokat meg fogom osztani önökkel, de egyelőre még korai lenne ezekről nyilatkoznom, még mi sem látjuk teljesen jól ezeket az ügyeket, úgyhogy ma csak a Swiftről beszélünk. És tudom, hogy délután, vagy ma egy kicsit később a délután folyamán más kérdések is terítékre kerülnek. A bizottság egyfajta különleges központot, hírszerzési központot nem kíván egyelőre felállítani. Persze lehetne gondolkodni egyfajta európai TFTP-n is, hogy ezt mi megtegyük itt európai szinten belül, és dolgozunk is egy ilyen jellegű közleményen a bizottságon belül, csak hogy ennek nagyon sok kihatása lenne. Tehát, hogy most csak uh, Swiftes adatokról van szó, de hát a pénzügyi átutalások ugye nagyon sok módon megtörténhetnek, nem csak a Swiftet fedi ez le, úgyhogy ha a terrorizmus finanszírozás ellen akarunk felépni, akkor sokkal szélesebb körben kell majd vizsgálódnunk. Ami a különböző felülvizsgálatokat, értékeléseket illeti, ahogy megjelentek az első cikkek, egyáltalán nem beszéltünk arról, hogy mi történik, hogyha valaki megsérti ezt a megállapodást. Természetesen én is olvastam a cikkeket, és én is úgy gondolom, hogy tisztázni kell ezeket a vádakat, ezzel egyetértek. Bronz úr kérdése a hatája kapcsolatban az, hogy mi ugye pontosan a terrorizmus, hát a kettes cikk elmondja, hogy mi az alkalmazási kör, azt valóban meg lehetne vizsgálni, hogy terrorizmus vagy tervezett terrorista cselekmény miatt használták-e fel ezeket az adatokat, vagy ezen túlléptek, hát a definíciót a második cikkben az alkalmazási körnél el lehet olvasni. Ez valóban nagyon fontos kérdés, mert hogyha úgy vette ki adatokat a SWIFT-ből, hogy az valamilyen nyomozással kapcsolatos, egy olyan folyamatban lévő nyomozással kapcsolatos, ami a terrorizmus témakörében folyik, akkor ez általánosan megfelel a megállapodásnak legalábbis általánosságban. Viszont, hogyha az NSA közvetlen hozzáférést kapott ezekhez az adatokhoz, az már megkérdőjelezhető. Valóban mindezt tisztáznunk kell. Mert ugye az első kérdés lefedésre kerül a megállapodásban, a másik viszont nem, tehát akkor ott valóban a megállapodás megsértéséről van szó. Szóval ez az, első kérdés egyébként, amit fel fogok tenni. Nagyon sok kérdés, amit önök feltettek, tulajdonképpen egybecseng azokkal a kérdésekkel, amiket mi is szeretnénk megkérdezni. A Swiftes és Europolos kollégák tudnak szerintem a technikai jellegű kérdésekre válaszolni, én inkább csak a politikaiakban vagyok illetékes a megállapodás és a vádak kapcsán, úgyhogy be is fejezném a hozzászólásomat, annyit még elmondanák, elmondanék, hogy én is, illetve a megfelelő bizottsági szolgálatok is nyitottak. Köszönöm szépen, biztos asszony. Rob Wainwright is itt lesz az Europol részéről, és Blanche Petre a SWIFT részéről. De először de Bokeler úrnak a belga adatvédelmi biztosnak fogom megadni a szót. Remélem, hogy itt van az úr a teremben. De Bokler úr itt van? Igen, itt van. Szeretettel üdvözöljük Önt, nagyon örülünk, hogy itt van, és várjuk a beszámolóját. Azt szeretném kérni Öntől előzetesen, hogy leginkább a Swiftes kérdésekre koncentráljon, illetve arra, hogy a Nemzeti Nemzetbiztonsági Ügynökség hogyan fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Mert ez a mai témánk. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ami a Swiftet illeti, rövid tudok lenni. 2006. június 25-e után kiderült az, hogy a SWIFT egy részletes vizsgálattárgya az amerikai védelmi hatóságok részéről és az amerikai pénzügyi minisztérium részéről, és ebben érintett valamennyi szervezeti egység, és hát mindezt követte, illetve már megelőzte több éves vizsgálat, és 2008. szeptemberben egy settlement, egy megállapodás alakult ki a belga adatvédelmi hatóság és a SWIFT társaság között. Ennek alapján hova jutottunk? Oda, hogy a SWIFT intézkedéseket hozott. Ezeknek a révén védelemre kerülhettek a felhasználói és az ügyfelei és a hálózata így módon, illetve az állampolgárok így módon védettebbek lettek. Aztán 2008 után tovább követtük a folyamatot, mi, mint belga adatvédelmi hatóság, és ennek keretében ellenőriztük az intézkedéseknek a végrehajtását. Ez idáig azt tudtuk megállapítani, hogy a SZISZT által vállalt 2008-as kötelezettségek következetesen betartásra kerültek a gyakorlatban. A vizsgálódásainknak a fényében nem észleltünk különösebb problémákat, akkor sem, amikor a magán személyeknek a magán adatait ellenőriztük, vizsgáltuk. Aztán jött egy második folyamat, egy második ellenőrzési figyelmet, a TFTP megállapodás rendelkezik erről, többek között a Joint Assessment Team-mel kapcsolatosan, amelyről már szó esett az Unió és az Egyesült Államok között, és amely utal két jelentés is. Nos, semmiféle különösebb gondot nem észleltünk ezen vizsgálódás kapcsán az adatvédelem területén, mint ahogy erre utalt már biztos asszony. Megvizsgáltuk az Európolnak is a tevékenységét is, az együttes tím ebben is eljárt, az Európa kapcsolatosan néhány problémát azonban már észleltünk. Többek között a TFTP megállapodás értelmezése és végrehajtása területén. többek között a tömeges és az egyére szóló információk tekintetében észeltük ezeket a problémákat, és erről beszámoltunk az Európai Parlamentnek is. Ami a SWIFT-et illeti, végül is csak azt mondhatom, hogy semmiféle specifikus olyan eseményt nem észleltünk, amely utalna arra, hogy problémát okozna az adatvédelem biztosítása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De Bökler úr tisztában vagyunk azzal, hogy a belgakom rendszerekre vonatkozó hozzáférés vágya egy olyan kérdés, amely még későbbi eszmecserét is lehetővé tesz majd, hiszen visszatérünk majd erre a pontra az október 3-a ülésünkön, ahogyan azt már bejelentettem. Azt javaslom tehát, hogy erre vonatkozóan ezt a témát zárjunk le, és a további késedelmek elkerülése véget. Hívjuk ide, mivel ugye itt van Rob Wainwright, kérjük fel az Europol igazgatóját, Rob Wainwrightot, hogy ossza meg velünk nézeteit erről a kérdésről, ezt követően pedig meghallgatjuk Blanche Petre vendégünket a SWIFT-től, azt követően pedig ismételten lehetőséget adunk arra, hogy a parlamenti képviselők is kérdezzenek. Wainwright úr itt van, persze itt van, csak kerestem, hogy hol ül. Köszöntöm, és öné a szó. Ha ides szeretne jönni esetleg, hiszen ez többször már így tettük, kérem, hogy jöjjön ide a pódiumra, és akkor így mindenki jobban láthatja és jobban hallhatja. morning. Of course. The floor is yours. Köszönöm. Ön a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszöntök mindenkit, tisztelt képviselők, és egyéb kollégákat is köszöntök. Nagyon szívesen tájékoztatom önöket a Europol részéről erről a kérdésről, és ami ugye a mai vizsgálatot illeti, a vizsgabizottság ülését, ugye a SWIFT-hez való jogellenes hozzáféréseket különös tekintettel emelném ki. Semmit nem tudok már hozzátenni ahhoz, amit Malmström asszony elmondott arról, hogy az Európai Unió hogyan foglalkozik most ezen vádakkal. A bizottság feladata ez, az Európol a lehetőleg alaposabb támogatást nyújt, de ahogyan a biztos asszony is megjegyezte, a technikai munka, a megállapodás vonatkozó részeinek az átültetése a mi hatáskörünk azon pontoké, amelyekért az Europol illetékes. Természetesen nagyon öröm, nagy örömmel támogatjuk ezt a vizsgálatot. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni azt is, hogy vannak bizonyos nemzeti korlátozások. Én ma nem a hírszerzési közösséget képviselem. A Europol nem egy hírszerző ügynökség, hanem sokkal inkább a rendészet a jogalkalmazás terén dolgozik, hiszen például határőrök a kollégáink, és fellépünk a súlyos határon átnyúló bűnözéssel és a terrorizmussal szemben. Az együttműködés ugye kiterjed a rendészeti kollégáinkra, van azonban a biztonsági szolgálatokkal, a terrorizmus ellenes küzdelemmel is tapasztalatunk. 2004 a madridi terrorista támadások óta, akkor jött létre a terrorizmus ellenes Task Force a Europolnál, ideiglenes alapon, és az Europol megkezdte együttműködését a biztonsági szolgálatokkal. Tehát némi tapasztalatot szereztünk ezen a téren. Ugyanakkor, amikor az információ kezeléséről beszélünk, a személyes adatok, amelyeket az Europol megkap, ezek felhasználását az adatvédelmi keret szabályozza. És ez teljesen független attól, hogy milyen forrásból szereztük ezt az információt. Ez kiterjed arra, hogy az illetékes tagállami hatóságok milyen információkat juttatnak el hozzánk, és a Europol nem tárolhat semmilyen fajta információt, amely a jogi keretünkben nem illeszkedik, vagy amely nincs összhangban az adott tagállam nemzeti jogszabályaival. Továbbá minden olyan információ, amely személyes adatokat tartalmaz, egy nemzeti egységen kerül, keresztül jut el az Europolhoz, azon tagállamoktól, amelyekkel együttműködésünk van. Ugyanakkor a jogi keretünk korlátozása jelenére lehetőség nyílik arra, hogy az Europol, amely bizonyos, amelyen adatokat kap, bizonyos adatok a hírszerzési szolgálatoktól származnak és a rendvédelmi szervek ezeket a terrorizmus ellenes küzdelem céljából felhasználják, és megosztják az Europollal ezen információkat. Védenünk kell tehát az eredeti forrást, és lévén, hogy itt kényes adatokról van szó, nem azonosíthatjuk az eredeti forrást. Ugyanakkor az Europol információjának nagyon kis része származik az hírszerző szolgálatoktól. A mandátumunk, ahogyan azt már megjegyeztem, messze menőleg a rendészeti munkára terjed ki. Hasonló együttműködésünk van az Egyesült Államok hatóságaival, vannak erre vonatkozó rendelkezések, amelyek különböző ö, szövetségi szolgálatokkal jöttek létre. A legutóbbi évben ez az együttműködés 50 különböző műveletet tett lehetővé, az amerikai rendvédelmi szolgálatok bevonásával, és itt súlyos nemzetközi bűncselekményekre utalok. Ami a terrorizmus ellenes küzdelmet illeti, együttműködésben vagyunk az Egyesült Államokkal, és ez az együttműködés a rendészetre terjed ki, nincsenek kapcsolataink a CIA-val vagy az NSA-vel, egyáltalán semmilyen kapcsolatunk nincs. Ami az amerikai hatóságokkal való információ cserét illeti, persze ezt is az adatvédelmi keret szabályozza, és az, hogy milyen adatokat kapunk az Egyesült Államoktól, az arányosság és a jogszerűség vonatkozik ezekre, akárcsak amikor akár csak amikor az Európai Unió tagállamaival dolgozunk együtt. A bizonyos információ a hírszerzési közösségtől származik, olyan információ, amely eljut az Európolhoz, de ebben az esetben kevéssé valószínű ez, hiszen itt korlátozottan értelmezzük az Egyesült Államokkal való együttműködést, és ezért minősített információt az Egyesült Államok nem oszt meg a Europollal, eltekintve a TFTP megállapodástól. Ez egy nagyon lényeges pont. Az amerikai hatóságok nem fognak minősített információt megosztani a Europollal, eltekintve azon információtól, amely a TFTP megállapodás kontextusába helyezhető. Ez pedig azt jelenti, hogy az nsa vel és a hírszerzési közösséggel való együttműködésünk az Egyesült Államokban nagyon korlátozott. Ami pedig a széleskörű vitát illeti, és az NSA fellépését, nincs velük együttműködésünk, és nem kaptunk információt sem tőlük, legalábbis olyan információt nem, amely az nsa nek tulajdonítható, ami a TFTP megállapodásra vonatkozik Nos, nincs információm, eltekintve attól, amilyet Malmström asszony már megosztott önökkel. Ő is kellőképpen tájékozott az Europol munkájáról, és az, amit elmondott, az nem áll ellentmondásban azzal, amit én elmondhatok önöknek. Ami a technikai alkalmazást illeti, ugyanaz az álláspontunk, mint amelyet már a biztos asszony ismertetett önökkel. Az Európolnál természetesen elkötelezettek vagyunk az operatív feladataink mellett. Ezt a TFTP megállapodás szabályozza, és erre a feladatkörre fókuszálunk. A legutóbbi jelentés alapján jó szintet ért el ennek a megállapodásnak az alkalmazása, bár nagyon bonyolult és összetett körülmények között, ahogyan ezt önök is tudják. A bizottság tájékoztat a jelentés minőségéről, de tudom, hogy ez nem tartozik a mai ülés témájához. Ugyanakkor érdemes emlékeztetni arra is, hogy az Európol adatvédelmi keret szabályzata kiterjed arra, hogy a közös felügyelő bizottság függetlenül végzi munkáját, és a megállapodás különböző záradékokat tartalmaz erre vonatkozóan. A megállapodás alkalmazására vonatkozóan az amerikai pénzügyminisztériummal mindig is együttműködtünk, a hírszerzési közösséggel, mint például a CIA-val vagy az NSZ-vel ez nem mondható el, legalábbis nem azonosította be senki az amerikai pénzügyminisztériumnál, hogy a hírszerzési közösséggel működtünk volna együtt. A TFTP megállapodás sajátos, egyedülálló, és az amerikai fél operatív szinten mindig azt jelezte, hogy az információ ebbe a keretbe helyezhető. Tehát nincs információnk, amely alapján azt állíthatnánk, hogy az NSZ-nek további hozzáférése volna a SWIFT adataihoz, de a munkánk természetéből adódóan nem valószínű, hogy a Europol egyébként is hozzájutna ilyen információhoz. Biztosíthatom önöket a felől, hogy nincs bizonyítékunk, amely alapján megerősíthetnénk, vagy tagadhatnánk a sajtóban az NSZ-re vonatkozó vádakat. Ami az együttműködésünket illeti, illetve a TFTP megállapodást, ez a terrorizmus ellenes küzdelemre terjed ki, de ügynökségként, nem pedig hírszerzési ügynökségként, az, az nsz és a CIA-val nem működünk együtt, de szélesebb körű tapasztalatot szereztünk a tagállami hírszerző szolgálatokkal az Európol működését egy nagyon határozott adatvédelmi keretszabály szabályozza, és az általunk feldolgozott információ lehet, hogy bizonyos mértékig az hírszerzési közösségtől származik, de az adatok azonosítása nem lehetséges, mindenképpen egy nagyon kis része a munkánknak az, amely ebbe a körbe tartozik. Támogatjuk az Európai Bizottságot ebben a nagyon fontos feladatban. További információra van szükség az Egyesült Államok hatóságaitól, és remélhetőleg meg tudom majd válaszolni a képviselők kérdéseit. Wainwright úr, köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy most hallgassuk meg Petre asszonyt a Swift-től. Parancsoljon! Még mielőtt a kérdésekre térnénk át. Thank you and... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a SWIFT is lehetőséget kapott, hogy a mai napon felszólaljon itt a szakbizottság előtt. A SWIFT adatszolgálati felelőssége rendkívül fontos számunkra, és elismerjük, és köszönjük azt a munkát, amit önök végeznek az adatvédelem témakörében. Nekünk a SWIFT-en belül ugyanazok az aggájaink, mint itt az Európai Parlamentnek támogatjuk a parlament munkáját, és a maximális együttműködésre törekszünk önökkel. Na most azt javasolnám, hogy először gyorsan tekintsük át, hogy hogyan működik a SWIFT, mint cég, és figyelembe véve, hogy mi a fő célja a mai meghallgatásnak, a biztonságra, a SWIFT biztonságára és a TFTP rendszerre fogok koncentrálni előadásomban. Tehát nézzük a SWIFT-et, nem tudom, hogy mindenki tudja, ez egy közepes méretű magáncég itt az Európai Unióban, Belgiumban van a központunk. 73-ban jött létre a SWIFT, és a SWIFT-nek tulajdonképpen az volt akkor a célja, hogy a Telexet helyettesítse, és a különböző pénzügyi intézmények közötti információcserét biztonságossá tegyen. Tehát most már így 40 évvel később ugyanazok a célkitűzéseink, az adatátvitel biztonsága, az integritás és az ügyfeleink adatainak megfelelő védelme. 70-es években is ezek voltak a prioritásaink, most is azok. Na most, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk, a szolgáltatás egy biztonságos adatátviteli szolgáltatás, nem clearinggel, nem pénzügyi tevékenységgel foly, foglalkozunk, hanem egyszerűen pénzügyi intézmények között pénzügyi adatokat közvetítünk. Körülbelül tízezer ügyfelünk van egyébként. Tehát nincsen saját pénzünk, nálunk nem lehet számlát nyitni, nem ez a tevékenységünk. Ezen kívül magánszemélyeket nem is fogadunk, tehát csak pénzügyi intézmények használják a szolgáltatásainkat, magánszemélyek nem. Több mint 200 országban dolgozunk egyébként. Tehát szolgáltatást nyújtunk, de egyfajta normásító szervezetként is működünk a pénzügyi szférában. Templéteket, pénzügyi üzenet templéteket bocsátunk ki. Gondolom mindenki hallotta már azt, hogy Swift formátum például, ezek ugye tőlünk indulnak el. Ezeket a formátumokat, ezeket a templéteket nem csak a SWIFT rendszeren belül lehet felhasználni, hanem más kommunikációs rendszerekben is. Na tehát, akkor ez a SWIFT dióhéjban. Most akkor nézzük a különböző biztonsági jegyeket a SWIFT-en belül. A SWIFT rendszeren belül a lehető legmagasabb adatvédelmi normákat alkalmazzuk, és biztonsági normákat alkalmazzuk. Tehát az adatvédelem abszolút kulcsfontosságú mindenben, amivel foglalkozunk. Ez a legfontosabb célkitűzésünk, tehát a hozzáférhetőség, a bizalmasság és az ügyfeleink adatainak integritása a legfontosabb. Zéró toleranciát szeretnénk megvalósítani ebben a tekintetben, tehát a legfontosabb célkitűzésünk a biztonságosság és az integritás, hiszen az ügyfeleink számára is ez a legfontosabb. Amennyiben az ügyfelek megbíznak a Swift-ben, és használják a Swift-et, az azért van, mert tényleg biztonságos szolgáltatást tudunk nyújtani folyamatosan beruházunk, újra és újra beruházunk a biztonsági kérdésekben annak érdekében, hogy mindig megfeleljünk a követelményeknek. És az is nagyon fontos, sőt, talán még fontosabb is, hogy folyamatosan figyeljük a kockázatokat és a veszélyeket. Tehát nem ülünk a babérjainkon, nem is ülhetünk a babérjainkon. Engedjék meg, hogy néhány biztonsági eljárásról beszámoljak, amit a rendszerben alkalmazunk. Vannak logikai és fizikai jellegű ellenőrzéseink. Az első biztonsági ellenőrzés az a, tulajdonképpen a kódolás, tehát minden egyes üzenetet, Swift üzenetet kódolva juttatunk el, és ezek több szintű, több rétegű kódolások, és a lehető legjobb és legmodernebb kódolási technikákat alkalmazzuk. Tehát abban a pillanatban, hogy a rendszerbe belép az adat, kódoljuk, és mi ki nem lép ebből a, ré, ebből a rendszerből, kódolva is marad. Minden egyes tárolt információt szintén kódolt formában tárolunk. Öt tűzfalunk van, ami egy nagyon bonyolult architektúrát alkot, és így tudjuk biztosítani, hogy azok a szerverek, ahol az adatot tároljuk, tényleg hozzáférhetetlenek. Ugye vannak belső és külső kockázatok is, mindkettő ellen védelmet tudunk biztosítani. Nálunk nincsen internet kapcsolat, tehát a mi rendszerünk semmilyen módon nem kapcsolódik az internethez, hanem önmagában áll, semmilyen internetes hozzáférést nem enged meg. A különböző feladatokat szegregáltuk belső szinten. Vannak jelzőrendszereink, belső jelzőrendszereink, a különböző behatolási pró, kockázatokat folyamatosan vizsgáljuk. Vannak olyan eszközeink, amelyek a rendszerünket vizsgálják, hogyha valami furcsa dolog történik, hogyha valami nem vár dolog történik, akkor hogyan reagál erre a rendszer. Ezen kívül a kockázatokat folyamatosan szimuláljuk és vizsgáljuk, hogy hogyan reagál erre a rendszerünk. Ezen kívül vannak behatolási tesztprogramjaink is, ezek a, ezeket a programokat folyamatosan futtatjuk, és folyamatosan ellenőrizzük a rendszerünket, hogy amennyiben valamilyen probléma rép fel, akkor gyorsan tudjunk ezekre reagálni megvannak az irányvonalaink az ügyfél adatok felhasználására, hogy mit kell tenni ezekkel az adatokkal, hogyha már nem tudjuk felhasználni ezeket az adatokat. Tehát, hogy hogyan kell tárolni, illetve hogyan kell megsemmisíteni, törölni ezeket az adatokat, méghozzá olyan módon, hogy újra megszerezni ne lehessen ezeket az adatokat. A hátsó vizsgálatok, a szűrővizsgálatok, a referenciák felállítása folyamatosan működik, és természetesen fizikai belépési kontrollt is alkalmazunk, tehát fizikai ellenőrzést is alkalmazunk. Nem az operatív központhoz való hozzáférésben valósul ez meg, de egyébként még az operatív központban is a számítógépekhez való hozzáférés rendkívül szigorú. Tokent használunk, biometriai adatokat ellenőrzünk, illetve belső auditot is alkalmazunk, ugyanis minden esetben, amikor belépés történik, ellenőrizni tudjuk, hogy ez jogosult hozzáférés vagy nem. A monitorozás kiterjed az adatok áramlására is. Tudjuk, hogy a cyberbűnözés folyamatosan fejlődik, hogy egyre modernebb lehetőségeik vannak, éppen ezért ezeket a fenyegetettségeket vizsgálni kell, nézni kell, hogy milyen kitettségekkel nézhetünk esetleg szembe, és folyamatosan beruházunk az új ellenőrzésekbe, amikor ez szükségessé válik és különböző cyber ellenőrzéseket is, teszteket is végzünk, ezért úgy vélem, hogy támadás esetén megfelelőképpen felkészültek vagyunk. Tehát a biztonság rendkívül fontos a SWIFT munkájában. Folyamatos külső ellenőrzést is kapunk. Az első fontos külső ellenőrzés és felülvizsgálat a központi bank felülvizsgálata, a g 10 központi bankjának felülvizsgálata. Ők folyamatosan monitorozzák a SWIFT-et, annak érdekében, hogy látható legyen, hogy megvannak-e a megfelelő technikai ellenőrzéseink, eszközeink, és hogy az ügyfelek adatai mindig megfelelő védelmet kapnak-e. Aztán itt van a Belga Nemzeti Bank, ugye ő is fontos ellenőrzést végez, mivel hogy helyileg itt vagyunk Belgiumban, de az Európai Központi Bank is természetesen folyamatosan ellenőriz minket, a Fed is, a Bank of England is, tehát mint mondtam, a G10-ek központi bankjai és nemzeti bankjai. Természetesen folyamatosan belső auditot is végzünk, de ezen túl külső független ellenőrzést és auditot is kérünk. A nemzetközi audit norma bizottságnak megfelelően kerülnek elkészítésre ezek a külső független audit jelentések. Tehát elmondtam, hogy milyen biztonsági ellenőrzéseink vannak, természetesen nem mondtam el mindent, nem volt ez kimerítő lista, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy a biztonsági intézkedéseket folyamatosan újítjuk, mindig új intézkedésekkel, eljárásokkal egészítjük ezeket ki, hogy elejét tudjuk venni az illegális hozzáféréseknek. A sajtóban megjelent feltételezéseket mi is rendkívül komolyan kezeljük. Vannak monitoring eszközeink, vannak nyomozati eszközeink, és elmondhatom, hogy egyelőre bizonyítékot nem nyert az, hogy a mi hálózatunkhoz, vagy a mi hálózatunkban tárolt adatokhoz illegális módon hozzáférhetett volna valaki. Hát amennyiben ez beigazolódna, akkor az rendkívül aggasztó lenne számukra, de egyelőre nincsen erre bizonyíték. Úgyhogy ilyen cyber támadás egyelőre nem ért minket. Kockázatok természetesen vannak, de ezeket a kockázatokat figyeljük, és mindig elindítjuk a megfelelő intézkedéseket, hogy ezeket a kockázatokat csökkenteni tudjuk. A SWIFT tehát biztonságos rendszernek tekinthető, és most inkább térjünk át a TFTP-re és az adatok lekérésére általánosságban. Mi tehát magáncégként működünk, ezért nyilván hozzánk is érkeznek különböző hatóságoktól megfelelő legális megkeresések. 93-ban indítottuk el azt a kezdeményezést, hogy megfelelően tudjuk kezelni a hivatalos szervektől érkező megkereséseket, tehát van egy ilyen megkeresési, megfelelési politikánk, ez benne van az ügyfeleinkkel aláírt szerződésben, és benne van abban a kézikönyvben is, amit használunk, ez egyébként nyilvánosan hozzáférhető a honlapunkon is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmi szintet tudjuk biztosítani, hogy az integritást elérjük, de hát természetesen a jogilag kötelező érvényű szabályoknak nekünk is meg kell felelni a különböző illetékes hatóságok irányába. Hogyha valakinek adatot kell szolgáltatnunk, ha valamilyen szolgálatnak adatot kell szolgáltatnunk, akkor azt a megfelelő szabályok és megállapodások alapján végre is hajtjuk de természetesen maximálisan védjük az ügyfeleink adatait, és csak azokat az adatokat adjuk át, amelyekre tényleg szüksége van a hatóságnak, és azt is az adatvédelmi szabályok megtartásával. És természetesen az ügyfeleket is tájékoztatjuk arról, hogyha valamilyen hatósághoz el kell juttatnunk az ő részükről bármilyen adatot, és 2008-ban a belga adatvédelmi biztos is megerősítette, hogy megfelelőképpen végezzük a munkánkat. Tehát bizonyos pénzügyi információ a SWIFT-től tényleg átjut az illetékes hatóságokhoz, de nyilván más pénzügyi intézményhez nem juthatnak át ezek az adatok. Itt vannak ezek a SWIFT üzenetek, ezek ugye bejutnak a rendszerünkbe, áthaladnak ezen, és utána kilépnek ebből. És akkor most megint térjünk vissza a TFTP-re. Igen, elnök úr, nem sokára befejezem. Tehát a TFTP megállapodás megfelelő biztonsági garanciákat tartalmaz, de ezen túl a SWIFT-ben mi más egyéb biztonsági garanciákat is alkalmazunk. Van egy külső és belső független auditorunk, aki azt vizsgálja, hogy semmilyen hátsó kapun ne lehessen hozzáférni az adatainkhoz és egyelőre, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, semmi nem mutat arra, hogy bármilyen Swiftes adat illegális módon a TFTP keretein belül átadásra került volna. Tehát mi a mi részünkről semmi nem mutat arra, hogy az adatainkat illegálisan felhasználták. Az adatvédelem kritikus fontosságú a SWIFT számára, hiszen csak így bízhatnak meg bennünk maximálisan az ügyfeleink. Természetesen a jogszabályoknak tökéletesen megfelelünk, de mivel a tevékenységünk globális jellegű tevékenység, és nagyon komoly versenyhelyzetben vagyunk, ezért a SWIFT számára nagyon fontos, hogy tiszta maradjon és kimaradjon ezekből a vádaskodásokból. Ebből a szempontból természetesen a parlament támogatására is számítunk. Nyitottak vagyunk a további együttműködésre, mert mi is nagyon fontosnak tartjuk az adatvédelmet. Going... Köszönöm szépen vendégeinknek, most pedig úgy járunk el, ahogyan korábban Malmström asszony után is. Először is az előadók kapnak szót, majd az árnyékjelentéstevők, és azután lesz egy második forduló, amelyben a parlamenti képviselők is kérdezhetnek. Hangsúlyoznám, két percet tudunk mindenkinek biztosítani, mert csak egy óránk van a kérdésekre és a válaszokra, már pedig a lista hosszú. Először előadónk Morájsz úr kap szót. Köszönöm szépen, csak gyorsan azt szeretném mondani de Bakeler úr irányába, hogy az árnyék jelentéstevők és egyes képviselők konkrétan a GCHQ-val kapcsolatos állításokra és a belgakom rendszerekre kérdeztek. Ez lesz az október harmadikai vitánk témája, és erre meghívtunk Egyesült Királyságbeli képviselőket is, valamint a belgakom képviselőit is, tehát ez lesz az a téma, amelyel majd október harmadikán fogunk foglalkozni. Másodszorban, ami Rob Wainwright előadását illeti, ha jól emlékszem, nem tudom, hogy másokban is ez a benyomás alakult-e ki. A Europol egy sajátos szerepet tölt be a 2010-es megállapodás értelmében. Ha az előadása végén, ha jól értettem, Wainwright úr gyakorlatilag azt mondta, hogy nincs ismerete arra vonatkozóan, hogy az NSZ és a CIA mit tesznek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy önök igazából nem tudják, hogy mivel foglalkoznak ezen szervezetek, és mi történik az állításokkal a sajtóban. Hangsúlyoznánk, mert itt egy vizsgálatról van szó, hogy tudnunk kell mi a pontos helyzet. De nem tudom, hogy mekkora nyomás alá helyezhetném önt, adott esetben ezt más kollégákra bízhatnám. hogy a 2000 a 12-es cikk értelmében szeretném tudni, hogy a megállapodás és a felügyelet mit jelent, és a Europol, ugye sokat foglalkoztunk a SWIFT megállapodással és a Europol helyzetével, pozíciójával ezzel kapcsolatban. Tisztában vagyunk és tiszteljük a Europol szerepét, de tudjuk, hogy egy konkrét szerepük volt, most pedig ezt megkérdőjelezték. Ugye önöknek nincs ismeret, nincsenek ismereteik ezen állításokkal kapcsolatban, gyakorlatilag ezt mondta. A SWIFT témájában pedig tudom, hogy általánosan fogalmaz, de a Washington Postban azt olvashatjuk, hogy 2006 óta tárolják az adatokat, kódolják az adatokat, ezt említette, a tűzfalakat is. A Washington Post nyilatkozatát tudná-e kommentálni, és hogy ez mennyire van ellentmondásban azzal, amit ön említett? Álvaro úr, köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy röviden fogalmazzak, mert Claude Morales már gyakorlatilag feltette az én kérdéseimet is. Köszönöm Wainwright úr, Petra asszony, hogy eljöttek. Egy rövid kérdésem volna. Claude már ugye a Europolra vonatkozóan feltette egy kérdést, ugye említette, talán jobban is kifejtette, mint mi, hogy mi a Europol feladata, ugye a rendvédelmi hatóságokkal, vagy a titk, titkosszolgálatokkal való együttműködés, de a TFTP megállapodás értelmében egyetérte velem abban, hogy az Egyesült Államokból származó megkeresések ellenőrzését a Eurojust jobban el tudná látni, mint a Europol. És hát nem lep meg, ha önök nem tudják, hogy az NSA vagy egyéb titkos szolgálatok adatokat juttattak el önökhöz, hát valószínűleg nem közölnék ezt. Egy másik kérdés a SWIFT-tel kapcsolatban. Petra asszony, köszönöm az információkat. Azt hiszem, hogy a mi feladatunk jogalkotóként az, hogy biztosítsuk a jogbiztonságot. Arra vonatkozóan, hogy mit tehetnek meg, és mit nem. Nyilván egyetért, hogy Morales úr kérdésére a válasz az, hogy önök sem tudnák azt, hogyha titkos szolgálatok tengeri kábeleken keresztül információkat vesznek át önöktől, de hogyha megnézzük a tranzakciós fázist A-tól B-ig, azt hiszem, hogy önök nem értesülnének erről. Ennyi lett volna röviden. És talán még egy utolsó kérdés mindkettőjükhöz. Elképzelhetőnek tartják-e, hogy amennyiben az állítások nem hogy már az állításokat nem cáfolják meg, meg mégis felmondják a megállapodást. Köszönöm szépen, Fosz úr. Köszönöm. Nekem is többé-kevésbé négy kérdésem volna. Először is miután azt említették, hogy nincs tudomásuk arról, hogy az NSA a SWIFT adatbázishoz hozzáfére vagy sem, általános kérdésem volna. Igazából vannak-e vizsgálatok a sajtó állításai alapján, és ugye arra kérdésre is utalnék, amit Álvaro úr megtett. Lehetséges volna egyáltalán felismerni azt, hogyha ezen a hálózaton belül ilyesmire sor kerül? Továbbá az együttműködés, a SWIFT és a Europol egyáltalán együttműködik az NSA-vel, és ezen túlmenőleg van-e együttműködés egyéb amerikai hatósággal? Végezetül az utolsó kérdésem, főleg a Europolhoz. Milyen következménye lenne annak, hogyha a TFTP programot feladjuk? Ez hogyan hatna a Europol bűnözés és terrorizmus ellenes munkájára? Köszönöm. Köszönöm, Intfeld asszony. Köszönöm, elnök úr. Elég ironikus, hogy most, amikor ez a vita folyik, a Europol internet ellenes központja azt írja Twitteren keresztül, hogy a Europolnál megvan az összes eszköz ahhoz, hogy nagy horderejű internetes vizsgálatokat végrehajtsanak. Ez jó, mert ez lett volna a kérdésem Wainwright úrhoz. Elég ironikus, hogy Hágában van a központjuk, ugyanabban az országban, ahol a SWIFT főszervere is megtalálható. Petra asszonytól hallhattuk, hogy nem állapították meg, hogy jogosulatlan hozzáférésre került volna sor, de az EKB, mint Európai Központi Bank például felügyeli önöket. Szeretném tudni, hogy a SWIFT milyen szakértelmet használ fel ahhoz, hogy megállapítsa, hogy valóban nem került sor jogellenes hozzáférésre, jogosulatlan hozzáférésre. Mert ugye a kódokat használják, vagy a tűzfalakat, hát technikailag én ehhez nem értek, de a sajtót azért olvasom, és abból arról értesültem, hogy az amerikai kormányzat feltörte a kódolt rendszereket, és vannak vállalatok, amelyek segítik abban, hogy megkerüljék ezeket a kódolt rendszereket. Tehát igazából az érvei nem győztek meg, de szeretném a fő választ Wainwright úrtól megkapni arra vonatkozóan, hogy a rendszerek biztonsága milyen. Az önök internetes bűnözéssel foglalkozó központja megvizsgálja-e a SWIFT biztonsági rendszereit, és ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy nagyon csalódott vagyok, amiért a holland illetékes miniszter nem volt hajlandó eljönni ide a bizottságunk ülésére, hiszen ők azt állítják, hogy az EU munkacsoportra, az EU és az USA munkacsoportjára bízák ezt, de ez egy nagyon nagy politikai jelentőségű kérdés, hogyha a rendszerek biztonságát nem tudjuk szavatolni, hogyha az USA meg fel tudja törni, akkor erre bárki képes, már pedig meg kell, hogy tudjunk bízni a rendszerek biztonságában. Végezetül egy kérdés a SWIFT képviselőhez. Ugye SWIFT azt állítja, és lassan befejezem, hogy eleget kell tennünk a harmadik országok kéréseinek, de persze az EU jogszabályainak is, akkor hogyan tudják hogyan tudnak ennek eleget tenni, mi történik akkor, hogyha a megkeresés nem az Egyesült Államoktól, hanem mástól származik. Köszönöm, Albrecht úr. Köszönöm, és én is köszönöm azt, hogy eljöttek hozzánk. Késznek mutatkoznak, és nyíltan nyilatkoznak a munkájukról. Azok kapcsán, amit Sophie az imént kérdezett, szeretném tudni, hogy Wainwright úr, vannak-e tagállami rendészeti szervektől megkeresések arra vonatkozóan, hogy a Europol számítógépes központjával együtt megvizsgálják ezen esetleges jogsértéseket, hiszen itt nem csak egy biztonsági jogsértésről van szó, hanem itt egy bűncselekményről. A számítógépes bűnözés, az internetes bűnözés nagyon sok vitát gerjesztett itt a parlamentben is, vannak továbbra is tisztázatlan kérdések, de hogyha a biztonsági rendszereket, az informatikai rendszerek biztonságát veszélyeztetik, feltörik ezeket, akkor ez egy kibernetikai bűncselekménynek minősülne. És a tagállami hatóságok, illetve önökön múlik, hogy ezt megvizsgálják, hogy megvizsgálják ezen esetleges bűncselekményeket. Nyilván a bűn elkövetők nem sietnek a segítségünkre, tehát azok, akik feltörik a rendszereket, illetve megsértik a szabályokat, nyilván nem ők fognak segíteni nekünk. Úgy, úgyhogy szeretném tudni, mennyire jogszerűek az ilyen megkeresések, és Petra asszonyhoz intézném a kérdést. Amikor azt állította, hogy önök nem tudnak jogosulatlan hozzáférésekről, ez akkor azt jelenti, hogy úgy jogosulatlan, hogy önök nem biztosították a hozzáférést, önök nem engedélyezték. Szeretném tudni, hogy hogyan kerül sor egy ilyen engedélyezésre, hogyha az, az NSA program, a Bullrun vagy a Follow the Money program keretében egy megkeresést intéznek önökhöz, akkor önök ezt engedélyezik? Hát nyilván erről nem tud nyilatkozni. Az én benyomásom minden esetre az, hogy vagy tisztázzuk ezt, vagy nyomozati eljáráson belül kell tisztáznunk azt, hogy a vállalatok hogyan adják ki az ilyen engedélyezést. Mert hogyha a SWIFT olyan engedélyt biztosít, amely nincs összhangban az EU jogszabályával, akkor a rendészeti szerveknek ezt fel kell tartóztatniuk, mert ez sérti a számítógépes jogszabályainkat, illetve az adatvédelmi jogszabályainkat. Ez diplomáciai konfliktust is előidézhet, de akkor rajtunk politikusokon múlik, hogy tisztázzuk ezt, már pedig az ilyen kérdésekre választ kell adnunk. Köszönöm szépen. Wainwright úr, az ön állítása ugye azt bizonyítja, hogy a Europol egy black box, egy fekete doboz, amit azért orvosolnunk kell. Egész egyszerűen azt szeretném tudni, hogy eh, hogyan állapítják meg, hogy az, amit itt eh, felvázolt, hogy eh, hírszerzési szolgálatoktól származnak az adatok. Azt mondja, hogy az önökhöz befutó adatoknak ez csak egy kis része, de azért valahogy technikailag ezt mégiscsak megállapítják. Tehát hogyan közelítik meg ezt a kérdést? És hogyan kezelik a számítógépes biztonságot a Europolnál? Hogyan szavatolják? Ez nagyon érdekelne. A második kérdésem pedig említette, hogy a SWIFT ugye a szerződés megsértésére nem került sor, nincs együttműködés az nsa vel és nem sérül a szerződés. Honnan következtet erre? Ugye hát ön ezt állítja, ezzel nem igazán tudok mit kezdeni, de hogyan tudja ezt alá támasztani, hogyan tudja ezt bizonyítani. Ez érdekelne, és Petre asszony említette, hogy nagyon magas szintű adatvédelmi rendelkezéseink vannak rendben, de milyennek a törvényes jogalapja, ha ezt megvilágítaná, hálás lennék. Említette, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonság tekintetében. Szeretném tudni, hogy ez milyen alapokra helyeződik. De az igazi izgalmas kérdés az az, hogy honnan tudják, hogy a titkos szolgálatok nem szedik le az adataikat. Hogyan, hogyan lehetnek ebben ilyen biztosak, és milyen mechanizmusokkal védekeznek ez ellen? Ez lehet, hogy egy kicsit naív kérdés, de érdekelne az is, amit a többiek kérdeztek. Köszönöm szépen. Most pedig Miután ugye meghallgattuk az első fordulót, és ebben a kérdéseket, meghallgatjuk most a válaszokat ezen kérdésekre, aztán pedig egy további fordulóban más kollégák is kapnak lehetőséget. Kérném tehát, hogy az eddig elhangzott kérdésekre válaszoljon mindkét vendégünk, Wainwright úr. Mr. Chairman, thank you for those questions. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Nagyon sok kérdés az Europol és az NSZ kapcsolatára vonatkozik, de hát azért tisztázzuk itt a határokat. Nekünk nincsen közvetlen együttműködésünk a nsz Mandátumuk sincs. Mandátumuk sincs arra, hogy mi nyomozzunk mondjuk abban az irányban, hogy ez az ügynökség megsértette a nemzetközi jogot, vagy sem. A hozzászólás mikrofonon kívül hangzott el, úgyhogy ezt sajnos nem hallottuk. A mandátumunk az, hogy a szájberbűnözéssel foglalkozzunk, méghozzá kérésre, a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére. És hogy a kérdésre válaszoljak, egyelőre egyetlen tagállam bűnüldöző hatóságaitól sem kaptunk hivatalos felkész, felkérést arra, hogy ebben a kérdésben nyomozzunk. Ezt próbáltam eddig is tisztázni. Tehát az Európol mandátuma nem teszi lehetővé, hogy ebben az ügyben mondjuk mi nyomozzunk, vagy pedig bármilyen tagállam által támogatott, vagy bármilyen harmadik ország által támogatott kémkedési tevékenységben nyomozzunk, vagy pedig mondjuk azt megnézzük, hogy a kínai hatóságok milyen módon járnak el az Európától kapott adatokkal. Hát tudom, hogy vannak ilyen jellegű konfliktusok, de ezek a mi mandátumunknak nem részei, úgyhogy az ilyen jellegű feltételezésekben mi nem tudunk eljárni. Nincsen információnk az NSZ munkájáról, tevékenységeiről, még a TFTP megállapodáson belül sem, úgyhogy egyelőre a feltételezéseket, a vádakat sem megcáfolni, sem megerősíteni, nem tudom, most az elmúlt néhány hónap eseményeire gondolok. Ez nem azt jelenti, hogy az Európolnál ignoránsok ülnek, hanem arról van szó, hogy még egyszer mondom, nincsen mandátumunk erre, és egyébként pedig konkrét megkeresést nem kaptunk egyetlen tagállam illetékes hatóságától sem. Morales úr megkérdezte, hogy a megállapodás szempontjából milyen szerepet játszik az Europol, és Álvaro úr pedig azt kérdezte, hogy nem inkább az Eurojustnak kellene itt ülnie, és a négyes cikk felülvizsgálatát végrehajtania. Hát annó, amikor ez a megállapodás megszületett, akkor nem az Eurojust kapta ezt a feladatkört, hanem az Europol. Úgyhogy mi most így járunk el. Én most azt nem tudom megvizsgálni, hogy az Eurojust jobban végre tudná hajtani ezt a feladatot, mint mi. Mi megkaptuk ezt a mandátumot, úgyhogy mi elvégezzük ezt a feladatot. Nagyon sokszor elvégeztük már ezeket a tevékenységeket, és a GSP Report kapcsán is megtettük ezt. Ami a jövőt illeti, természetesen továbbra is 100%-ig elkötelezzük magunkat a TFTP megállapodás mellett, amennyiben a megállapodást módosítják, akkor természetesen ennek megfelelően fogunk eljárni. Itt vannak a társjogalkotók a parlamenten belül, önök is végzik a feladatokat, mi is végezzük a feladatunkat úr a TFTP megállapodás esetleges elvesztésére kérdezett rá, hát először is várjuk meg a bizottság jelentését a TFTP hozzáadott értékével kapcsolatban. Egyelőre csak becsléseink vannak azzal kapcsolatban, hogy az amerikai hatóságok hogyan használták fel ezeket az adatokat, azt sem tudjuk, hogy az USA hogyan vélekedik a TFTP esetleges felfüggesztéséről, tehát hogy fognak reagálni, hogyha mi mégis ezt javasolnánk. És akkor még valamit szeretnék elmondani Ernst úr kérdésére válaszolva, ez a számítógépes biztonság, biztonsági megállapodás az Európolon belül. Természetesen együttműködünk az Európai Szájberbűnözés elleni központtal, megvannak a közös szabályaink, és mi is ezeknek megfelelően tároljuk és kezeljük a személyes adatokat. Én úgy gondolom, hogy az Európolnál tényleg a legmagasabb szintű adatvédelmi szabályokat alkalmazzuk, és egyelőre adatbiztonsági szempontból nem is voltak problémáink. A lehető legrobosztusabb és keményebb adatvédelmi szabályokkal működünk. Köszönöm szépen! Megadom a szót Petre asszonynak. Elnök úr, köszönöm szépen. Az első kérdésre válaszolva, sajnos kikapcsolódott a hölgy mikrofonja. Ott tartottunk tehát, hogy a bankok ugye információt küldenek, vagy a SWIFT-en belül, vagy a SWIFT-en kívül, és egy SWIFT formátumos üzenetet ugye ki is lehet nyomtatni és ezt papíralapon is fel lehet használni. Elképzelhető, hogy mondjuk az NSZ-nél elolvastak egy ilyen kinyomtatott formátumú Swiftes üzenetet. Így mondjuk eljuthatott hozzájuk, de tőlünk semmiképp elektronikus úton honnan tudjuk, hogy nem hallgatnak le minket, hogy nem lehet hozzáférni adatbányászattal az adatainkhoz, hogy nem lehet -e dekódolni az adatainkat. Hát természetesen száz százalékig soha senki nem tudja bizonyítani, vagy nem lehet biztosabban, hogy nem figyelik meg, de mint mondtam, megpróbáljuk kezelni és megelőzni az illegális hozzáféréseket, és a kódolással kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a legmagasabb nemzetközi normákat alkalmazzuk az adatok kódolásában, és egy kódolási szakértő elmondta a Swiften belül, hogy volt két belga szakértő, aki egy olyan szakértői eszközt fejlesztett ki, ami tényleg a legmodernebbek közé tartozik, és mi is ezt használjuk. A magánszféra szakértőivel is együttműködünk, egyetem és kutatóközpontokkal is együttműködünk, és így tudjuk biztosítani, hogy a legmagasabb szintű kódolási technológiákat alkalmazunk. Itt Belgiumban egyébként konkrétan a Löveni Egyetemmel van együttműködésünk. Ami a hozzáférési engedélyeket illeti, ki férhet hozzá az adatokhoz, ki nem férhet hozzá az adatokhoz. Na most az adatok, amik nálunk vannak, ezek az ügyfeleink adatai, tehát nyilván az adott ügyfélnek hozzá kell férnie az a saját adataihoz, és a szerződésben egyértelműen lefektetjük, hogy az ügyfelek adatait nem adjuk ki harmadik félnek vagy hatóságnak. Ez alapelv. De hogyha jogilag kötelező érvényű megkeresést kapunk, és át kell adnunk ennek értelmében valamilyen adatot egy hatóságnak, akkor ezt megtesszük. Globális szintű cégként működünk, tehát sokszor mondjuk két különböző jogi rendszernek kell megfelelnünk. Ezért nagyon fontos, hogy valamilyen módon a jogbiztonságot azért tudjuk úgy garantálni, hogy a SWIFT tényleg globális szinten tudjon működni. Azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam is minden kérdésre. Intvált asszony, szeretnék kiegészítő kérdést feltenni. Egy percre adok neki szót. Kevesebb kell, mint egy perc, elnök úr. A SWIFT-tel kapcsolatban feltettünk konkrét kérdéseket, írásban ezekre konkrét választ szeretnék kapni, mert úgy érzem, hogy én aztán semmilyen választ nem kaptam a mai napon. Ezen kívül pedig szeretném pontosítani azt, hogy Wainwright úr azt mondta, hogy soha egyetlen tagállam nem kérte hivatalosan, hogy jogsértés, vagy pedig a SWIFT szerverhez való illegális hozzáférés esetében nyomozást indítsanak. Tehát jól értettem ezt is, amennyiben ez így van, ez nem meglepő? Elnök? Még nem adom meg a szót válaszadásra, hanem a kollégák még kérdezhetnek. Vagy szeretne Wainwright úr itt azonnal melegében reagálni? Hát akkor tegye meg. Intvált asszony tökéletesen értette, amit mondtam, tökéletesen értette, egyetlen tagállamtól sem kaptunk hivatalos megkeresést olyan nyomozásra, amely erre a kérdésre vonatkozott volna, tehát azokra a feltételezésekre és vádakra, hogy a SWIFT-be illegálisan behatoltak volna. Nem kaptunk ilyen megkeresést. Rendben van, akkor most a tagok kérdezhetnek. Mindenkinek mondom még egyszer, maximum két percben kéreti kérdezni. Pinker úr. Köszönöm, elnök úr. Először is örülök annak, hogy Wainwright úr és Petre asszony tisztán fogalmazott, hiszen nagyon sok feltételezés, vád, köröz, úgyhogy jó tisztázni azt, hogy a Europol egy rendészeti, egy jogalkalmazási ügynökség, nem pedig egy biztonsági ügynökség. Ezzel kapcsolatban elhangzottak kérdések, és nagyon örülünk annak, hogy a Europol a legmagasabb szintű adatvédelmi rendelkezést alkalmazza. Ez nagyon fontos tudnunk, hogy ilyesmi vonatkozik a Europolra, mert ez alapján a jog és a rend szavatolható. Említette Wainwright úr azt is, hogy az Egyesült Államokkal az ottani büntető jogi, illetve nyomozati szervekkel jó az együttműködésük. Szeretném tudni, hogy konkrétan milyen szervekkel működnek együtt, melyekkel lépnek fel a terrorizmus ellenes küzdelem terén, és említenek-e konkrét, tudna említeni konkrét példákat, hiszen érdemes tudnunk, hogy mikor volt eddig a múltban sikeres ez az együttműködés. A harmadik kérdésem pedig mindkettőjükhöz szól. Vannak-e utalások, vannak-e bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az önök részéről adatokat biztosítottak önök által engedélyezett partnerekhez is, hogy adott esetben onnan jogosulatlan partnerhez jutott volna az információ. Zippel asszony, szeretném eh, kiiktatni azon kérdéseket, amelyeket mások már megfogalmaztak, de hálás vagyok Petri asszonynak, hogy pontosította, milyen különböző pontokon, különböző intézkedések szükségesek, ha magas szintű adatvédelmet akarunk biztosítani. A Europol kollégáját és a belgakom kollégáit szeretném megkérdezni, hogy ők hasonlóan széles körintézkedéseket foganatosítanak-e a maga szintű adatvédelem biztosítása érdekében. A probléma, amikor ugye egy vállalat egy másik vállalatnak, vagy egy másik, vagy egy államnak megadja a lehetőséget, hogy megkerülje a biztonságot, akkor ez a védelem már nem szavatolható. Problémásnak tartom, hogy senki sem ellenőrzi azt, hogy különböző célokból ez megvalósul-e a TFTP, a pénzügyminisztérium ugye csak azokat az adatokat kapja, amelyeket mi összegyűjtünk, ez nem zárja ki azonban azt, amit már korábban is említettem, Semmi fajta biztonság nem adott ezen a területen. A további vita céljából pedig szeretném felvetni, hogyha a Europol nem illetékes, hogy a az, adatok, az adatokkal szembeni behatolásokat megvizsgálja Belgakomnál vagy máshol, mert állami szervről van szó, akkor ki az, aki koordinál, amikor a különböző tagállamok nem hajlandóak fellépni ezen a téren. Köszönöm szépen, Latford asszony! Köszönöm, elnök asszony. Ugyanaz a kérdés merül fel, mint a telefonszolgáltatóknál, illetve az internet szolgáltatóknál, és az NSA vádakkal kapcsolatban. És gyakorlatilag a kérdés az, hogy az alaprendszerek, mint a SWIFT-nél vagy a Visa-nál veszélybe kerülnek-e? hogy mi volt egyáltalán a megkereséseknek a lényege, mi volt a vádak tulajdonképpen itt tartalma. Az Egyesült Államokban a SWIFT, és valószínűleg azt fogják mondani, hogy nem tudják megválaszolni ezt a kérdést, együttműködik-e, amikor megkeresések érkeznek, például bírósági végzések, és amelyek nem a TFTP keretébe tartoznak. Mert azt hiszem, hogy Szofi kérdezte azt, hogy eh, hogyan kezel megkereséseket, eh, amelyek eh, a TFTP-n kívül vannak, hiszen a TFTP az egyetlen olyan megállapodás, amelynek keretében adatokat biztosíthatunk. De szeretném tudni, hogy pénzügyi intézmetek, pénzügyi intézmények tájékoztat tájékoztatnak-e önöket, tájékoztatják-e önöket arról, hogyha megkereséseket kapnak? És még hozzátenném azt, hogy az utóbbi három hónapban szerintem nagyon sokkolak voltak ezek az állítások, amelyek a kódolási rendszerek alásására vonatkoznak. A SWIFT pedig pontosan ebbe a keretbe helyezhető, hiszen a pénzügyi tranzakciók védelme, ugye ha megnézzük az internetes vásárlásokat, ez mind a bizalomra épül. És ha ezt alássák, és ha ez igaz, hogy van egy szándékos kiskapu, akkor ezt egyszerűen hihetetlennek tartom. Ezt nagyon felelőtlennek és kontraproduktívnak tartom, és egyetértek azokkal, akik azt kérdezték, hogy ki az, aki vizsgálatot folytat, hiszen senki sem ismerte be, hogy akár az Egyesült Királyságban, vagy Brüsszelben, itt, ki az, aki bármit is tenne ez ellen. Ez mégiscsak megbotránkoztató, hiszen önök ott vannak ennek a kellős közepén, Önöknél van egy internetes, egy számítógépes bűnözés elleni központ, de hát akkor mi az értelme a jogszabályoknak? Amikor én áldozata voltam ennek a fajta bűnözésnek júliusban, akkor igazából nem is tudtam, hogy kihez forduljak. De köszönöm, hogy a Europol legalább segített abban, hogy kapcsolatba lépjek a brit hatóságokkal. Morvai asszony. Köszönöm szépen, megint csak az európai állampolgárok és így magyar állampolgárok kedvéért szeretném ha világossá tennék a következőt ugye még mindig ott tartunk hogy az európai állampolgárok bank bank bankadataihoz az egyesült államok valahogy hozzáfért a kérdésem a következő elvileg az hogy az egyesült államok bármilyen intézménye kormánya és a többi hozzáférhessen európaiak bankadataihoz jogi bázisként kizárólag a terrorizmus finanszrozásának megelőzéséről szóló eu usa kétoldalú egyezmény szabályozza vagy pedig ad absurdum kiléphet e az egyesült államok ennek keretei közül és mondjuk a patrióta törvény és annak különösen two hundred and fifteen paragrafusa alapján ettől függetlenül is hozzáférést kérhet vagy ugye követelhet az európai állampolgároknak a bankadataihoz. teljesen egyértelmű hogy ha megnézzük a fisza különleges bróságnak az értelmezési gyakorlatát hogy legalább két szintet különböztet meg az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges feltételekben van az általános büntetőeljárási garanciarendszer és és van a terrorizmussal összefüggő garanciarendszer ami tulajdonképpen majdnem hogy nem is garanciarendszer mert hogyha a terrorizmussal van összefüggésben az adatokhoz való hozzáférés idézőjelben szükségessége akkor gyakorlatilag bármiféle adathalászatot adatbányászatot lehetővé tesz a patrióta törvény. és nagyon érdekes volt nekem az hogy az europolnak a képviselője egyértelműen mondta hogy kérem szépen itt nem nemzetbiztonsági tevékenységről tevékenységről van szó kizárólag klasszikus büntetőeljárási jogi illetőleg büntetőjogi tevékenységről amiben intézményként az egyik oldalon az europol vesz részt másik oldalon pedig az amerikai kormánynak ez a department of treasury je kérdezem hogy biztos e hogy az amerikaiak is ezt gy gondolják vagy pedig azt mondják hogy számukra van egy másik szint amikor is nem általános eljárási kérdésről van szó hanem terrorizmus ellenes tevékenységről amit az ő számukra a patrióta törvény szabályoz és az nsa mint nemzetbiztonsági ügynökség nemzetbiztonsági tevékenység keretében egy sokkal lazább garanciarendszerrel operálhat és hozzáférhet az adatokhoz. és kérdezem a swift nek a képviselőjét kedves asszonyom hogy azt mondta hogy önöknek tájékoztatni kell az ügyfeleiket arról hogyha megkeresés érkezett az adataikkal kapcsolatban. hány ilyen megkeresés volt hány ilyen tájékoztatás volt az elmúlt években és kik keresték meg önöket milyen formában azzal összefüggésben hogy az, az ügyfeleikről adatokat szolgáltassanak ki? erre szeretnék nagyon pontos választ kapni. köszönöm szépen. Thank you, uh, Mrs. Romero Lopez. Köszönöm, Romero López asszony. Köszönöm, elnök asszony. Wainwright úrhoz volna egy kérdésem. Ugye elismerte, hogy valóban a Europol egy politikai döntés alapján született. Tudjuk, hogy milyen korlátai vannak annak, hogy egy rendészeti szerv foglalkozon az európai adatvédelem szavatolásával. Ezek olyan feladatok, amelyeket gyakorlatilag összeegyeztethetetlennek is nevezhetnénk, de valóban egy politikai döntés volt, amelyet a jövőben elemeznünk kellene hogy valóban helytálló legyen. De szeretném tudni, hogy miért említette, hogy a TFTP megállapodással kapcsolatos kiszivárgások, illetve a jelentés nem tárgya ennek a meghallgatásnak, hiszen itt valóban a TFTP megállapodásról beszélünk, és pont azon kiszivárgásokról, amelyekre sor került. Tehát önnek vannak információ arra vonatkozóan, hogy voltak kiszivárgások, kiszivárogtatások, és miért nem említette? Petra asszonytól pedig azt szeretném tudni, a megállapodás, amelyet eh, az amerikai kormányjal kötöttek, hogy információt szolgáltassanak. Ha kódolva juttatják el hozzájuk ezt az információt, akkor eh, a kódolást eh, megkönnyítik, hiszen akkor mi értem az egész kódolásnak? Tehát azt szeretném tudni, hogy mit tartalmaz ez a megállapodás, megismerhetnénk-e azt, hogy milyen információt kell az, az Amerikai Egyesült Államoknak biztosítaniuk, és milyen formában. És van egy másfajta hatóság azon 200 országban, amelyben jelen vannak, kaptak-e, kértek -e tőlük hasonló információkat, mint az Egyesült Államok? Van-e valamilyen fajta megállapodás, egyezmény vagy memorandum, az Egyesült, az Európai Unión belül és kívül aláírtak-e valamilyen fajta megállapodást, amelynek értelmében kötelességük ilyen információt nyújtani. Köszönöm. És Bronsz úr az utolsó hozzászóló. Um, <clears throat> Köszönöm. A Europol biztosított bennünket a felől, hogy semmilyen kapcsolata nincs a Nemzeti Nemzetbiztonsági ügynöksége vagy a CIA-val az USA-ban, de az is igaz, hogy a tagállami titkosszolgálati szervekkel sem amelyektől kapna információt. A Europol kezében levő adatok olyan adatokra korlátozódnak, amelyek személyekre vonatkoznak, és akiket bűncselekmények elkövetésével vádolnak? Hogy ezt miért kérdezem? Azért, mert a London, Metropol, London Metropolitan, a londoni rendőrség különbséget tesz, és ugyanazt az adminisztratív egységet használja fel a terrorizmus ellenes küzdelem és az erőszakos politikai fellépés, valamint a radikalizmus leküzdésére. Ami a számítógépes bűnözést illeti, ismételten ugye arról biztosítottak, hogy a Europolnak kötelezettsége ezt kivizsgálnia a tagállami felkérésre, de nem kapott ilyenfajta megkeresést a tagállamoktól. Ugyanúgy felelőssége lenne-e a különböző szervezetek, illetve magánszemélyek tagállamok ellenirányuló állításait megvizsgálni, amennyiben őket azzal vádolnák, hogy számítógépes bűncselekményeket követtek el. Petre asszony pedig azt említette, hogy a SWIFT zéró toleranciát alkalmaz a személyes védelem megsértése esetén az alkalmazottak körében történt -e ilyen jogsértés, és hogyan kezelték ezeket? A biztonsági, rendszereket, biztonsági rendszerek ellen nem történt jogsértés. Megvizsgálták-e azt, hogy történtek-e adatok megszerzésére nyúló kísérletek, magánszemélyek vagy a titkosszolgálatok részéről. Említette Petra asszony, hogyha kötelességük adatokat biztosítani, akkor az érintett szemét erről tájékoztatnák, de ez nem akadályozná a tagállami jogszabályok ebben nem akadályoznak-e meg a SWIFT-et, illetve a harmadik országok jogszabályai? Köszönöm. Thank you and, uh... Köszönöm szépen. Intfeld asszony akart még röviden hozzászólni. Elnézést kérek a kollégáktól, hogy ismét visszatérek erre, de valaki felhívta erre a figyelmemet, és kérem javítsanak ki, hogy a Europolnak joga van ahhoz, hogy a tagállamokat felkérjen arra, hogy vizsgálatot kezdeményezenek. Tehát technikailag, elméletileg lehetséges az, hogy a Europol felkér egy tagállamot, például Hollandiát, hogy egy ilyen vizsgálatot lefolytasson. Okay, thank you. Rendben, köszönöm szépen. És akkor visszatérünk a vendégeinkhez, Wainwright úr. Thank you very much, Mr. Perker asked, um... Köszönöm szépen. Perker úr azt kérdezte, hogy az USA-val milyen együttműködésünk van, nem fogom felsorolni, hogy milyen megállapodásaink vannak, a nemzetközi bűnözés minden területét lefedik ezek, az FBI-jal, a titkos szolgálattal, stb. stb. Tényleg nem fogom felsorolni. Nagyon sok megállapodás vonatkozik a cyberbűnözésre is, és akkor most Sarah Latford kérdésére is válaszolok. Hát nagyon sok tevékenységünk van, ezt a munkát is elvégezzük a szájberbűnözés tekintetében. Hát sajnos elég sok feladatunk van. A gyermekek szexuális kizsákmányolásától, az online csalásokkal megszerzett dollár milliárdokig. Az tehát a mandátumunk lényege, hogy az interneten a bűnözői csoportok illegális tevékenységét vizsgáljuk, de mindenféle mondjuk kormányok illegális hozzáférésére vonatkozó vádaskodásokat és feltételezéseket nem áll a mandátumunkban saját kezdeményezésből kivizsgálni. Látford asszony, ez a válaszom a kérdésre. Az Europol szintén megfelelő kódolási szabályokkal dolgozik, hát ezek nyilván nem tökéletesek, de azért elég magas és elég szigorú követelményeket állítunk. Ami viszont a szájverbűnözést illeti, természetesen tudjuk, hogy a bűnöző csoportok is egyre modernebb eszközökkel dolgoznak. Ez különösen igaz a gyermekek szexuális kizsákmányolására. Természetesen mindannyiunknak az a célja, hogy ezeket a bűnözési formákat megállítsuk, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonsági sztenderdekkel tudjunk dolgozni. Ezt most nem nekem kellene ugye mondanom, hanem tudom, hogy nekünk kellene végrehajtani. De azért azt hiszem, hogy a politikusoknak és a jogalkotóknak is többet kellene ezzel foglalkoznia. Romero López kérdésére is szeretnék válaszolni. Hát azt tudom elmondani, hogy konkrétan nincsen semmilyen bizonyítékunk arra, hogy az USA megsértette volna a TFTP megállapodást. Ezzel csak megismétlem azt, amit Malmström biztos asszony az imént már elmondott. Az USA maximálisan elkötelezte magát, hogy a TFTP valamennyi kitételét végrehajtja, és egyelőre nincsen bizonyítékunk arra, hogy a megállapodást ne hajtanák végre megfelelőképpen. Bronz úrnak azt tudom elmondani, amit már elmondtam a bevezető megszólalásomban is, a CIA-vel vagy az NSZ-jel, nincsenek külön megállapodásaink, természetesen vannak történelmi jellegű együttműködési gyakorlataink bűnüldöző szervekkel és hírközlési szervekkel, de az együttműködés tulajdonképpen sporadikus jellegű, és nem is feltétlenül releváns, ami teljes globális munkánkra nézve az elmúlt 10-15 évben. Na most, hogy kinek az adatait dolgozzuk fel, az ugye mindig attól függ, hogy milyen ügyben nyomozunk, ezek a fájlok mindig attól függenek, hogy milyen természetű bűncselekményről van szó, és nyilván csak nagyon korlátozottan használhatjuk fel ezeket a személyes adatokat. Az adatvédelmi hatóságok egyébként rendszeresen ellenőrzik is az ilyen tevékenységünket, mondjuk nagyon súlyos bűncselekménynek a heroin csempészetet, a cyberbűnözés bizonyos formáit tartjuk. Aztán Bronz úr következő kérdésére válaszolva ugyanazt kell elmondanom, amit Intfelt asszonynak is mondanék, hogy megvan ugye a jogi keretünk, és az Európol számára van lehetőség arra, hogy valamilyen gyanú esetén nyomozást indítson el, vagy felkérjen egy kormányt, hogy a kormány nyomozást indítson el, mondjuk valamilyen kémkedéssel kapcsolatos ügyben, de hivatalosan ilyen felkérést mi nem juttathatunk el szerintem egy kormánynak. Nagyon jó kérdés, remélem, hogy ez kielégítő válasz volt. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Petre asszony szó. Arra a kérdésre válaszolva, hogy honnan tudjuk, hogy az adatokat nem adják tovább illetéktelen feleknek, ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani, kiegészítve, ami már elhangzott. Először is a TFTP-ben van egy záradék, ezt Malmström asszony is megemlítette, az adatok további átadásával kapcsolatban. A TFTP rendszeren belül meghatározásra kerül, hogy kihez juthatnak tovább az adatok. A második pont olyan pont, amely a SWIFT számára is aggályos, természetesen minket is aggasztanak ezek a feltételezések. Aztán, hogy bármilyen más programba tartozunk-e, hogy milyen kormányokkal állunk kapcsolatban, hát mindenkit megnyugtatotok afelől, hogy csak a TFTP megállapodás köt minket, nem kötöttünk ilyen-olyan titkos megállapodásokat senkivel. Nyilván meg kell felelnünk a jogilag kötelező érvényű kötelezettségeinknek. a bankok is nyilván nagyon sok megkeresést kapnak, és a bankoknak is megvan a jelentéstételi kötelezettségük, tehát nagyon sok esetben a bankfelügyeleti hatóságoknak vagy más hatóságoknak közvetlenül a bankok adják meg az információt valamilyen bűnügyi nyomozati esetben. Aztán, hogy vannak-e olyan esetek, amikor a jog megtiltja, hogy értesítsük az ügyfelet arról, hogy az adatait átadtuk, ez előfordulhat, tehát hogyha a jog azt írja elő, hogy ne értesítsük az ügyfelet arról, hogy az adatait át kell adnunk, akkor nem értesítjük. Tehát ilyen szinten is nyilván megfelelünk a jogszabályoknak. Van ilyen eset? Ami a kódolást illeti, tehát hogy mi történik a kódolt adatokkal, amikor valamilyen tftp és átadásra kerül sor, hát nyilván akkor dekódolni kell ezt az adatot, és úgy kell továbbadnunk a TFTP-nek és az amerikai belügyminisztériumnak. Tehát természetesen nem adunk ki a rendszerből kódolt vagy titkosított adatot. Azt hiszem, hogy ezzel mindenre válaszoltam. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, a vitát Látford visszaadom a szót. Köszönöm. Arra térnék vissza, amit Rob Wainwright mondott el, lehet, hogy nem kérdeztem egyértelműen. Én nem azt mondtam, én nem azt mondtam, hogy nem megfelelőek a kódolási feltételek, én csak azt mondtam, hogy néha a kormányoknak is van érdekeltségük ezekben az esetekben, országoknak, kormányoknak, és itt vannak ezek a feltételezések, és hogy mondjuk elképzelhető-e, hogy van egy hírszerzési ügynökség, egy titkosszolgálati ügynökség, amely például szeretné aláaknázni ezeket a magas szintű kódolási eljárásokat. Tehát, hogy ön elmondta egyértelműen, hogy a mandátuma nem teszi lehetővé, hogy állami kémkedési ügyekben fellépjen, De hát akkor erről kellene valamilyen nyilvános vitát lefolytatni, nem? Egy, egy kicsit tényleg fel vagyok kavarva, hát elnézést kérek, de hát itt van azért az adatvédelmi rendelet, amit ilyen szinten akkor nem tartanak be, hát saját magunkat fogjuk lából lőni, vagy hát mások lőnek lábon minket. Köszönöm szépen, Morvai asszony egy percben kap szót. Much I haven't received uh, any... Köszönöm szépen. Szokás szerint egyetlen választ sem kaptam, egyetlen kérdésemre sem az Europoltól. Azt kérdeztem, hogy elképzelhető-e, hogy a Patriot Act-et felhasználják, mint jogalap arra, hogy európaiak adatait felhasználják és kezeljék a TFTP megkerülésével, és a SWIFT képviselőjétől pedig egyértelműen azt kérdeztem, hogy hány olyan megkeresés volt, amikor adatot kellett átadniuk Európai Unión belüli cégekről, vagy a terrorizmus finanszírozása elleni harcban, vagy a TFTP-n belül, tehát hogy hány megkeresésük volt, hogy adatot kellett átadniuk ebben a témakörben, amiről ma beszélünk. Köszönöm, Wainwright úr, szó. Elnézést kérek, hogy nem válaszoltam a kérdésére. Azt hiszem, hogy nem tudok eleget a Patriot Act jogalapjáról, hogy választ tudjak adni erre a kérdésre. Én nem hiszem, hogy egyértelmű utalás lenne a Patriot Act-ben az adatátadásra, vagy az Európollal való együttműködésre. Én úgy gondolom, hogy az amerikai kormány nyilván maximálisan elkötelezett a terrorizmus elleni harcban, tehát minden lehetőséget fel fog használni az adatok megszerzésére nemzetközi partnereitől a világ más területein. Tehát szerintem az USA mindig is egyértelművé tette az elmúlt években, hogy így járt el, hogy mindent alárendel a terrorizmus elleni harcnak, de a Patriot act nem ismerem annyira részletesen, hogy választ tudjak adni erre a kérdésre. Petra asszony? Köszönöm, megpróbálok választani a kérdésre. Na most, hogy a TFTP-n belül hány megkeresést kaptunk, ezt nem tudom fejből, de ha jól emlékszem, akkor született egy jelentés, egy közös felülvizsgálati jelentés, amelyben vannak adatok a TFTP-s megkeresések számával kapcsolatban. Na most általánosságban, hogy nagyon sok ilyen megkeresést kapunk-e más hatóságoktól, vagy az USA-tól, ilyen specifikus megkereséseket, őszintén mondom, hogy nem hogyha kapunk valamilyen megkeresést, akkor ezt nagyon nagy százalékban visszautasítjuk, mert nem jogilag kötelező jellegű a kérés, vagy pedig egyszerűen nincsenek meg az adatok, amiket kérnek. Tehát mi nem adatokat őrzünk, hanem bankok közötti üzeneteket továbbítunk, úgyhogy nagyon kicsi ezeknek az eseteknek a száma. Köszönöm szépen, Petra asszony. Moraes úrnak fogom megadni a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le, de azt hiszem, hogy délután szeretném majd összefoglalni ezt a vitát, hogyha jól értettem, majd amikor az egész ülés, tehát amikor minden szekció lezajlik, úgyhogy három órakor folytatjuk ezt a témát, és egész délután. Ez lesz a napi renden. Köszönöm szépen a kollégáknak az aktív részvételt, köszönöm a meghívott vendégeknek, hogy eljöttek és információval szolgáltak. Tehát ezzel a témával három órakor folytatjuk az ülést. Most pedig a napirendünket kell folytatnunk. A közös szakbizottsági ülésre kerül sor. Adnék némi időt azoknak, akik szeretnék elhagyni a termet.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 Tisztelt kollégák! Thank you there. If you want to take your seats. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Miután lezártuk a meghallgatásunkat, most folytatjuk a bizottsági ülés napirendjét. Mostantól megint én vagyok az elnök, és akkor folytatjuk. És a négyes napi rendi pontot fogjuk megvitatni, a stokholmi Program félidős felülvizsgálatát. Először is azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet, ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük, nincsenek közlemények sem, további közlemények az elnök részéről. A július 9-e ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása a harmadik pontunk. Elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet, és akkor rögtön a négyes pont következik a Stockholmi Program félidős felülvizsgálata. Egy közös bizottsági ülésünk van, Afko Juri Libe a résztvevő bizottságok. A Stockholmi Program megvitatása a téma. Volt egy jelentés tervezetünk, a nyári szünet előtt ezt megvitattuk, és most egy eszmecserét tartunk azon módosító indítványokról, amelyeket előterjesztettek. Először a társ előadók következnek. Én a Libe Bizottság előadója vagyok, de először meghallgatjuk a Júri és az AFKO Bizottság társ előadóit. Berlinger úr, aki itt van, és Kazini úr. Az ő észrevételeiket hallgatjuk meg először, és aztán én is hozzáteszek ehhez néhány megjegyzést a LIBE bizottság nevében, és megnézzük az előterjesztett módosításokat is. Kezdjük akkor a társelőadókkal, és aztán még én is hozzáteszek ehhez néhány szót. Kérném, ki kezd? Berlinger úr, vagy Kazini úr? Honorevole Berlinguer, come relatore... Per... A Júri Bizottság nevében Berlinger úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon szerencsés kezdeményezés, nevezetesen az, hogy itt felül vizsgáljuk a stokholmi programnak a végrehajtását, együtt működve a különböző szakbizottságokkal. Számos módosítót kaptunk, és ezek nagyon izgalmasak. Először is egy általános megközelítést osztanék meg önökkel. Számos olyan módosítást kaptunk, amelyek megkönnyítik az európai polgároknak a közlekedését, a mozgását, tehát fizikailag is ki kell építenünk az igazság érvényesülésének a térségét. A módosítóknak egy része arra utal, hogy hogyan lehetne tovább csökkenteni a meglévő jogi akadályokat. Azon akadályokat, amelyek akadályozzák mind az európai polgárok, mind pedig a vállalkozásoknak a mozgását, miközben megerősítjük a bizalmat. Néhány konkrét példával is élnék. Például a Júri Szakbizottság arról tárgyal, hogy hogyan lehetne automatikusá tenni a hozzáférést a különböző közokmányokhoz, a, például a személyi állapottal kapcsolatos okmányokhoz. Úgy tűnhet az, hogy ez nem egy túlságosan súlyos dolog, de mégis ahhoz, hogy az európai polgár teljes felelősséggel tudjon fellépni és teljes súlyával tudjon jelen lenni a folyamatban, a személy állapotával kapcsolatos okmányokat hozzáférhetőkkel tenni, legyenek azok ö, ö, például a képzésével, képzettségével kapcsolatos, kapcsolatos dokumentumok, egyetemi végzettségével és így tovább. Tehát el kell tudnia ismertetni ezen okmányokat nem csak saját országában, hanem valamennyi Európai Uniós országban, és ezeknek a révén a jogait kell, hogy tudja érvényesíteni. No, a módosítóknak egy része erre a témakörre vonatkozik, ezt nagyon üdvözlendőnek tartjuk. Ezen felül meg kell erősíteni az európai jogi kultúrát, főként olyan témákban, amelyek ben úgy véljük, hogy az európai jog mindenkit megélhet. Ez a demokrácia alapelve, a jogállamiságnak az alapelve, tehát a bíróságokhoz való hozzáférést, a jogi tevékenységeknek a végzését ilyen értelemben el kell tudnunk érnünk, és ez biztosíthatja az alapvető jogoknak a kartáját, annak az érvényesülését. A többi jogrendszernek a megismerése szintén nagyon jelentős. A többi tagállam jogrendszerének a megismerése elősegítheti a bírósági tevékenységben, az igazságügyi tevékenységben vetett bizalom megerősítését. Vannak egyéb témák is, garantálnunk kell azt, hogy a tagállamok jogrendszere kellően funkcionális eleget tesz a rendeltetésszerű alkalmazásoknak. Így például a bírósági határozatoknak a végrehajtását a bizalom jellemezheti. Ez is egy kulcs momentum amelyet a módosítók is érvényesítenek. A módosítóknak egy további része arra utal, hogy a büntető bírósági eljárások során hogyan tudja a jogkereső állampolgár jogait érvényesíteni. A jogsegéllyel kapcsolatosan is külön tételek szerepelnek, az ingyenes jogsegélyre gondolok itt, és arra, hogy biztosított legyen a terheltnek a jog érvényesítése. Lényeges az, hogy ez megvalósuljon az eljárásokban Európa szerte. Nagyon gyakran csak az anyagi jogra koncentrálunk, már pedig a jelszavaknak a meghirdetése az egy dolog, de ezek a jogok konkrét eljárási cselekmények kell, hogy alakuljanak. Részemről nagyon hasznosak tartom, hogy több szakbizottság dolgozik együtt ezen a témán a sokholmi program felülvizsgála keretében, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, és hát akkor, amikor normákat alkotunk az Unióban, arra is koncentrálnunk kell, hogy ezek a normák legyenek hatékonyak az érvényesülésekben. A jogelvek megvalósulnak majd persze, de a megvalósulásokban a normatívákon túl, a norma rendszeren túl úgy értem, koordinálnunk kell a szakbizottságok, a tagállamok és az ügynökségek között ahhoz, hogy elérjük azt, hogy tudatosított legyen ezen szabályoknak köre a tagállamokban. Egy további kérdés a nyomon követhetőség. Az ex post ellenőrizhetőség, elszámoltathatóság, ez is kiemelendő a tagállamok tevékenysége kapcsán egyes módosítók arra vonatkoznak, hogy erősítsük meg a nyomonkövetést, a monitoring tevékenységet, mutassunk rá arra, hogy hol nem alkalmazzák a jogszabályokat, hol nem hagyják végre azokat, jól lehet objektíve adottak a feltételek a végrehajtásukra. Úgy gondolom, hogy ez a legnyilvánvalóbban feszítő probléma, amelyel szembesülünk manapság. A múlt héten a Júri Szakbizottsághoz eljutott egy dokumentum, egy olyan tanulmány, amelyet a politikai egység készített az európai jog érvényesülésével kapcsolatosan, illetve annak hatékonyságát értékelték. A megérzésünk, mint kiderült, megalapozott volt. A tanulmány alátámasztja a hipotézisünket, az Európai Parlamenti Szolgálatok által készített tanulmány tehát rámutatott aggasztó tényekre, néhányat kiemelnék ezek közül. Például az a tény, hogy a környezetvédelmi irányelvek még nem kerültek átültetésre, mint 91 százalékos ez elmaradás. A belső piaccal kapcsolatosan, az állampolgársággal kapcsolatosan, az uniós polgársággal kapcsolatosan például, ő még a 70 százalékos átültetési arányt sem értük el. Mi történik itt? Mi történik itt akkor, amikor az irányelveket nem építik be a belső jogrendekbe? Ez egy teljes ellentmondás, egy hatalmas ellentmondás ahhoz a munkához képest, amelyet mi végzünk. Mi ugye jogalkotók vagyunk, ülésezünk és jogot alkotunk, de arra van szükség, hogy az Európai Bizottság, az Unió mint olyan, végre is hajtsa és hajtassa ezen jogszabályokat. Mindenek kapcsán azt is láttuk, hogy a jogszabály sértési eljárások is egyre nagyobb számot eredményeznek. Egyre több ilyen van azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tesznek kötelezettségeiknek legelt. A 260-as cikke az alapszerződésnek ilyen hatása van, és hát politikai következmény is vannak. Az irányelveknek az átültetése gyors eljárást illeti, ö, ö, követeli meg, és jól lehet észlelünk egy kicsi felgyorsulást, 10-24 százalékos mértékben, de mégis ez nem elegendő. Felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy megszűnjenek az átültetés akadályai hogyan lehet felgyorsítani a folyamatot. Valószínűleg az akadályok abból adódnak, hogy az irányelvek túlságosan általánosak, és a közigazgatási és jogi eljárások ezzel szemben sokkal időigényesebbek a tagállamokban, arról nem is beszélve, hogy az értelmezések is egyre sokszínűbbek, talán ebből is adódóan agódhatunk. Hadd térjek ki még arra, hogy az átültetési problémán eh, túl, a végrehajtási problematikán túl van egy további szempont, és ez a következő. Az előbb idézett tanulmány, amelyet a tanulmánykészítő egységünk készített, rendkívül fontos tanulmány, köszönjük máskülönben az elkészítését, de hagy mutassak arra is rá, hogy a tanulmány arra koncentrál, hogy mely esetekben nem tartják be a tagállamok az átültetési jogszabályokat. De ez önmagában nem elegendő, máskülönben meg is kezdtük a gondolkodást az egyéb szempontokon is, legalábbis néhány szakértő már dolgozik a témán, de az uniónak az intézményei még nem. Nevezetesen arra gondolok, meg, hogy meg kellene értenünk az, hogy mi akadályozza meg a fellépéseket, a hatékony fellépéseket. Hogyan akadályoztatik meg az, hogy a jogunk átütetésre kerüljön a tagállamokban, ez amit mondottam már ugye az irányelvekkel kapcsolatosan, illetve nem kellene erőteljesebben szankcionálni azon tagállamokat, amelyek nem tartják be a szabályokat. Vajon ez lenne a megoldás, vagy pont ellenkezőleg inkább arra kellene esetleg gondolnunk, hogy a vég jóváhagyott normáink nem megfelelőek. Nevezetesen arra gondolok itt igazándiból, hogy a, az európai polgárok nincsnek tudatában annak, hogy az Európai Uniónak közös normái vannak, és azok alkalmazandóak rájuk is. Úgy gondolom, hogy ezt a felvetést is tanulmányozni kellene, és itt hagy utaljak még a scoreboardra, arra az értékelő táblázatra, amelyet az igazságszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatosan az Európai Bizottság állított fel, és amelyekre utalnak a módosítók is. Én magam is teljesítettem be módosítókat. Fontosnak tartottam aláhúzni azt, hogy a jó teljesítményű jogi rendszerek meghatározó szerepűek lehetnek abban, hogy az európai polgár bizalma megerősödjön, visszatérjen és megerősödjön az Unióban az előreláthatóság, a hatékonyság a jogszolgáltatásban nélkülözhetetlen elemei az európai tudatosítás, tudatosodásnak a folyamatában. És végezetül hogyan tudjuk a képzést biztosítani az igazság szolgáltatásban dolgozó valamennyi munkatárs számára. Tehát ezben az igazság és a jogi érvényesülés térségének az egész volumenét és kiterjedését felöleli, főként az ügyvédek tevékenységét és képzését. Mert ugye gondoljunk arra, hogy az Európai Uniós polgár és a bírák közötti kapcsolatnak a közvetítője az ügyvéd ő az a személy, akiben az európai polgárnak bizalma kell, hogy legyen. És e tekintetben a jogi képzés késésben van. A technológiai megoldások nem kellően felkészültek erre az új fellépési rendszerre, nevezetesen arra, hogy az alapinformációkhoz elektronikusan kell, hogy hozzá tudjunk férni. Egy internet, egy internetes portára van szükség arra, hogy ez egy egységes felületen hozzáférhető legyen. Ha ezeket a különböző helyesbítéseket, korrekciókat, továbbfejlesztéseket elvégezzük, akkor az igazán hatatos lehet. Tehát a stokholmi rendszer programnak a felülvizsgálata erre is kell, hogy koncentráljon. Köszönöm szépen, Berlinger úr. Most pedig hallgassuk meg az alkotmányi szakbizottságunknak az elnökét, Kazini urat, Elnök úr, rövid leszek. 2 dolog határolja be a hozzászólásomat. Az AFKO szakbizottság ugyanis az alkotmány jogi szempontokból kell, hogy beszéljen e témában, és ezt a kompetenciát én természetesen a hozzászólásomban is be fogom tartani. A másik ö, ugye korlátja a hozzászólásnak az, hogy hát általános keretet kell adni a különböző módosítóknak, amely módosítók nagyon nagy számban születtek meg. Ezzel együtt megpróbálok szintetizálva hozzászólni, és kitérni a különböző módosítókra. Ugye vannak a formai dolgokra vonatkozó módosítók, és vannak az alapkérdésekre vonatkozónak legyenek azok az alapvető jogok, a különböző konkrét jogok, mint a választói jog, és így tovább, és amelyekben az AFKO szakbizottság hatáskörrel rendelkezik. A cél az, hogy megfelelő megoldásokat alakítsunk ki. Számos olyan jogszabály van tehát, amelyeknél megvan már a jogalap is elegendő utalni a korábbi meglévő jogszabályainkra. Ezzel egyed együtt ő mind azon módosítók, amelyek csökkentenék az Európai Parlamentnek a hatáskörét, azok véleményem szerint elvetendők, ezeket nem tudom elfogadni. És azt mondanám, hogy minden olyan módosítóval egyet tudok ugyanakkor érteni, amelyek arra törekednek, hogy megjelöljük azt, hogy a az Európai Parlament politikai és jogalkotói tevékenysége hogyan bontakozhat ki. Gondoljunk itt olyan fórumokra, mint a háromoldalú egyeztetések. Éppen most is zajlanak ilyen egyeztetések, a mai napon is, és az együtt döntésen túl, ugye ott vannak olyan eljárások, mint például a második olvasat, harmadik olvasat, ezzel együtt azt mondanám, hogy több átláthatóságra van szükség. Az Európai Bizottságnak pedig egy olyan döntés kellene hoznia, hoznia egy olyan kezdeményezés megfogalmaznia, amely lehetővé tenni azt, hogy befogadják az Európai Parlamentnek a különböző kezdeményezéseit, és az alapszerződésben kellene biztosítani azt, hogy az Európai Parlament igazi kezdeményezőként léphessen fel. Vannak olyan módosítók, amelyek a figyelmünket a több éves programokra hívják fel. Nevezetesen itt arról van szó, hogyan lehet jogot alkotni úgy, hogy a parlament egy ilyen folyamatban is aktívan jelen legyen. Aztán a módosítóknak egy további sora az emberi jogokra vonatkozik. Az AFKO bizottságot nagyon foglalkoztatja azt, az, hogy az emberi jogoknak a kartája, az alapvető jogoknak a kortája hogyan érvényesülhet. Na most gondoljunk itt a Lisszaboni szerződés különböző kitételeire, amelyekből adódóan bizonyos feszültségek még léteznek. A módosítóknak egy része pont ezekre utal, és azt igényli, hogy zárjuk le a folyamatot e- tekintetben. Ezek teljesen befogadhatóak. Az emberi jogokkal kapcsolatosan, ha megengedik, akkor én most nem fogom felsorolni a különböző diszkriminatív esetekkel de bármilyen diszkriminációról legyen szó az emberi jogok területén, az elvetendő, az elfogadhatatlan. Ha most elkezdenénk ezeket konkrétan fel, felsorolni egy ö, ö, egy zárt listában, akkor az elfogadhatatlan lenne. Nem, egy logikai utalást kell tennünk arra, hogy mi az, ami az emberi méltóságnak árt, mi az, ami diszkriminatív tevékenység. Ami pedig a nemzeti parlamenteket illeti, vannak olyan módosítók, amelyek azt irányozták elő, hogy a szubszidiaritás keretében ellenőrzés végezhessünk, illetve a regionális szinten megvilágosulhasson ez a fajta ellenőrzést tehát a szubszidiaritásnak a nevében születhessen regionális szintű ellenőrzés az Európai Parlament jogalkotói tevékenysége felelt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezés azt igényelni, hogy módosítsuk az alapszerződést. Éppen ezért ezeket nem lehet befogadni. Persze vitassuk nyugodtan meg, de én nem támogatom ezeket. A további módosítottnak egy jelentős köre a választási törvényekre és szabályozásra vonatkozik itt nem sikerült elérnünk azt, amit a Lisszaboni szerződés ír elő, tehát hogy megalkossunk egy igazi választási törvényt. Néhány bürokratikus változtatásra sor kerül, de nem tudtunk eleget tenni az elvárásoknak, úgyhogy úgy gondolom, hogy a módosítók azon köre, amelyek azt mondják, hogy ne beszéljünk a választói törvényre, azok elfogadóak, úgyhogy illetve nem elfogadhatók, mondják egyesek, de azt alá kellene húznunk, hogy szükség van választói törvényre a transzparencia keretében, úgy, ahogy azt egyes módosítók megfogalmazták tehát a jelöltek témájában, a pártok indulása tekintetében, matematikai képlet alapján, hogyha úgy tetszik, egy olyan képlet alapján, amelyet el lehetne fogadni, anélkül, hogy oda jutnánk, hogy végtelenné válna, partalanná válna a különböző üléseknek az elosztása a parlamentbe. Tehát egy matematikai képlettel azért lehetne élni, bármilyen vitákat is indukálna ez. Egyes módosítók azt igénylik ugyanakkor, hogy regionális legyen a választói körzet, vagy a körzeteknek egy része legalábbis. Mások ugye azt javasolják, hogy szavazzuk meg az Európai Bizottságnak az elnökét, ezt támogatjuk, További módosítók meg azt javasolják, azt vetik fel, hogy a bizottság többi tagját is válasszuk meg, sőt egyéb intézményeknek az vezetőit is. Szóval az AFKO szakbizottság már megtette ezen témákban a javaslatait, nevezetesen, hogy le kell küzdeni a bürokratikus akadályokat, elérve ezáltal az aktív részvételt az uniós polgárok részéről az európai parlamenti szavazásokon és meg kell oldani azon választóknak a kérdését is, mármint a választási joguk érvényesének a kérdését is, akik egy másik országban élnek, mint az állam polgárságuk szerinti ország. Az uniós polgárságnak a fogalma, ez egyik nagy újdonsága a Lisszaboni szerződésnek. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan figyelembe kell venni azt, hogy milyen módosítók születtek, talán persze nem mindegyiket, de a pénzügyi szempontot is. Nevezetesen arra gondolunk, hogy a közvetlen demokrácia gyakorlása az pénzigényes folyamat, meg kell finanszírozni, így vagy úgy, de mindenképpen átlátható módon, a transzparencia keretében. Egyes módosítók kiemelik azt, hogy a, az aláírások gyűjtése nagyon összetett folyamat, amikor elektronikusan végezzük ezt a tevékenységet, és költséges is. Egyszerűsíteni kellene, hozzáférhetőbbé kellene tenni az aláírás gyűjtés. De legyünk óvatosak, mondom én nem szabad, hogy banalizáljuk az állampolgári kezdeményezéseket, akkor, amikor az aláírásoknak az eredetiségét vizsgáljuk. Nyilván, hogy a visszaéléseket százszázalékosan soha nem lehet kiküszöbölni, de mégis biztosítsuk azt, hogy az ilyenfajta kezdeményezéseknél a dolgok gördülékenyen történjenek. Úgy gondolom ezzel együtt, hogy a következő parlamenti ciklusban érdemes majd a polgári kezdeményezéseknek a kérdését felvetni, azokat ö, megvizsgálni, hogyan alakulnak, jól halad a folyamat, de ugyanakkor az aláírásoknak a kérdése egy hosszabb kihatású tevékenység lehet, legalábbis egyes módosítók szerint. Nos, ezeket szerettem volna elmondani azon szakbizottság nevében, amelyet jól magam elnöklök, és hát egy sor olyan másik ö, so, témakör létezik persze a módosító körében, amelyeket támogatunk, de amelyekben nem vagyunk illetékesek, például a bevándorlás és a menedék kérdés körében. Úgy gondolom, hogy támogatni kellene azon javaslatokat, akik a biztonság, a törvények tiszteletét és a befogadás elveit tudják egyensúlyban összehangolni. Én, mint olasz, érzékeny vagyok ezen témákra, tehát egy olyan államból jöttem, mint a többi déli állam, amelyek mind érintettek a bevándorlás kérdéskörével, nap mint nap szembesülünk ezzel, és úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, az európai integráció meghatározó mozzanata az, hogy Ciprus, Málta és Európa egyéb országai esetében tudnunk kell azt, hogy a mi határaink azok külső európai határok, és amennyiben léteznek ilyen határok az Unió körül, akkor az Európai Unió hatás körébe tartozik a fellépés mind a biztonság tekintetében, mind pedig a befogadás tekintetében. Egyet tudok érteni továbbá az igazság szolgáltatási javaslatokkal, illetve mind azzal, amit Beringer kollégánk mondott, nevezetesen, hogy a képzésben előre kell lépni. Az ügyvédek képzésében, a bírák és a bírák képzésében, és a jognak érvényesülni kell a teljes folyamatban. Köszönjük szépen, Kazini elnök úr! És ha megengedik, a Libe Bizottság előadójaként szeretnék én is néhány rövid gondolatot hozzátenni ehhez, és kifejteni az álláspontomat. Azon kérdések, amelyeket, amelyekkel a Libe Bizottság foglalkozik. Nos, először is szeretnék a horizontális kérdésekre utalni, azokra, amelyek horizontális általános kérdésekre vonatkoznak, és számos módosító indítványra vonatkoznak. Tudják, hogy nagyon sok a módosítás, több mint 300. Először is szeretném a támogatásukat kérni ahhoz, hogy az előttünk levő jelentés tömör legyen, egyértelmű gondolatokat tükrözzön, és mindenek előtt a Stockholmi program végrehajtását tartsa szem előtt. Éppen ezért eh, nem látok okot eh, arra, ahogyan azt néhány módosítás eh, tartalmazza, hogy megvitassunk olyan kérdéseket, amelyekről a parlament már kifejeztette álláspontját, mint például Románia és Bulgária csatlakozása a Schengeni térséghez. Másodszorban ez egy olyan tény, hogy sok módosítás azonos ami azt jelenti, hogy kompromisszumokat kell kidolgoznunk ezen módosítóknál. Vannak olyanok, amelyek nyilván helytállóbbak, mint mások. Például a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésen alapuló térség külső dimenziójának a beépítése, ezt a végső jelentésbe szeretnénk beépíteni. Vannak konkrét kérdésekre vonatkozó pontok is. Én, amikor a kompromisszumokat szintetizálom, arra fogok törekedni, hogy az úgynevezett policy area, ezen területek megmaradjanak, mint ugye a választási kérdés, ami ugye nem tudom, hogy ez a megfelelő jelentés, amelyben erre ki kell térnünk. Ezért egyeztetek majd a kollégákkal, hogy beépítsünk-e a végső jelentésbe erre vonatkozó hivatkozást, ami pedig a módosítókat illeti. Látható, hogy a bizottság és a tanács összhangban kell, hogy fellépjenek, figyelembe véve azt, hogy mit jelent a Lisszaboni szerződés által előidézett új intézményi kontextus. Ugye szem előtt kell tartsuk, hogy ebben van egy olyan elem, amely korábban nem létezett, a parlament szerepe, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülés alapuló térség teljes kiterjesztésében. A négyes módosításban erre akartam hivatkozni, arra fontos dimenzióra, amely az alapvető jogok védelmére vonatkozik, és arra, hogy ez kiegészítő jellegű kell, hogy legyen azzal a védelemmel, amelyet a tagállamok biztosítanak. Ezért megfelelő szintű védelem kell, hogy legyen az Európai Unióban, ami a lehető legmagasabb szintű, és az alapjogi karta is tartalmazza ezt a pontot, összhangban a, az emberi jogi rendelkezésekkel. A Stockholmi program egy inkluzív, egy befogadó polgárságra kell, hogy vonatkozzon, ide nem csak az EU tagállamainak polgárai értendők ide, hanem a bevándorlók is, illetve azok is, akik itt tartózkodnak. A biztonság, a szabadság mindenkire ki kell, hogy terjedjen, teljesen független attól, hogy milyen státuszra rendelkezik az ember az EU-ban. Egyértelmű számomra, hogy a nagy kormányközi programok korszaka, mint amilyen annak idején a Tamperei vagy a Hágai program volt, és végezetül a Stockholmi program is az volt, amikor a svéd elnökség idején 2009 második felében elfogadták. Ezek a Lisszaboni szerződéssel a történelembe bevonultak, és kellő jogi bázisunk van ahhoz, hogy a bizottság éljen jogaival, illetve hogy a stokholmi programban foglaltaknak eleget tegyünk. Egy nagyon fontos dimenzió ez. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségében a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás, amelyet a mandátumunk során a parlamenti ciklusban ki is használtunk. Ezt ki kell domborítani, a szubszidiaritás elvét is a gyakorlatban hangsúlyozni kell összhangban a nemzeti parlamentek szerepével. A polgárok képviselői nemzeti és európai szinten egyaránt közös kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek, és ez egy folyamatos intézményközi politikai párbeszédet kell, hogy lehetővé tegyen ebben társjogalkotóként a tanács, valamint a LIBE bizottság is részt kell, hogy vegyen. Hivatkoznunk kell arra is, amit a kopenhágai dilemmának neveztünk ebben a ciklusban, ezt számos alkalommal megvitattuk itt, és szükség van arra, hogy az igazságügyi tábla ez minőségi legyen. A tagállamokban az alapvető jogokat védenünk kell, erre vonatkozóan számos kompromisszumot elfogadtunk már. A populizmus, az gyűlölet, a radikális és kizáró nacionalizmus előretörésével szemben is érkeztek módosító indítványok. Egyértelmű, hogy az új program kell, hogy foglalkozzon ezzel az idegen gyűlölettel, a populizmussal, a különböző különbözőségek megbélyegzésével szembeni küzdelem, az intoleranciával szembeni küzdelem, amelynek témájában a Libe Bizottság a múlt héten egy meghallgatást is szervezett, ezeket szeretném kiemelni. Az adatok védelmére a 102-es módosítás utal, az adatok védelme, az adatvédelmi csomag nagyon fontos, hogy előre haladjon a célegyenesben vagyunk már a parlamenti ciklusban, nem engedhetjük meg a kudarcot, mert ez a kérdés nagyon fontos az általunk képviselt polgárok számára. Ha ezt nem sikerül véghez vinnünk, akkor ez egy nagy kudarc lesz a parlament számára. És van egy módosítókat tartalmazó csomag, amely az eljárás jogokra vonatkozik. Ebben a kérdésben is tettünk komoly előrelépéseket, főleg ami az európai büntetőjogot illeti. Ennek vannak technikai komplexit, ennek van egy technikai komplexitása, amivel külön foglalkoznunk kell, és a belbiztonság az Európai Unióban. A múltkor Strasbourgban egy szóbeli kérdést intéztem a bizottsághoz, állásfoglalás is született, illetve vitát is tartottunk erről. Ennek az állásfoglalásnak a tartalma fontos, hogy tükröződjön a Stockholmi programról szóló jelentés végső változatában. A 254-es módosítás pedig arra vonatkozik, hogy az Európai Unió külső határainak védelme a nemzetközi joggal összhangban történjék, az Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatával összhangban. Ez pedig azt is jelenti, hogy a menekültügy külső dimenziója, a szolidaritás, a szolidaritási záradék, amelyet olyan sokszor megvitattunk itt a ciklus során, ezek mind ide tartozó kérdések. A közös menekültügyi politika hatása, a külső határok kezelése, és természetesen egyetértek azzal, amit Carlo Casini és Luigi Berlinger is mondott az európai jogi struktúrával kapcsolatban. Számos alkalommal hangsúlyoztuk a viták során itt a bizottságban, hogy nem pusztán az intézményekben kell bízni, hanem az intézmények közti párbeszéd nagyon fontos. Európai jogászokra is szükségünk van, nem csak ügyészekre, hanem jogászokra, egyéb jogi képviselőkre, akik folyamatosan alkalmazzák a gyakorlatban is azon ambíciókat, amelyeket a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésleg térségével kapcsolatban megfogalmaztunk. Kell egy európai jogi kultúra, amely nem az égből fog ide potyani az ölünkbe, hanem amelyet aktívan kell előmozdítanunk az intézmények munkája során, és ehhez egy finanszírozás is szükséges az Európai Bizottság részéről, hogy az európai jogi szakértők tényleg tudhassák azt, hogy az ő aktív részvételük nélkül ez a térség nem fog megvalósulni. És ezen megfontolások után szeretném most megadni a szót azon kollégáknak, akik ehhez szeretnének hozzászólni, és a bizottság, a DG Justice Igo Folstein Feld őt is felkérném, hogy vegyen részt ebben a vitában, és az elnökségnek, a soros elnökségnek is megadom ezt a lehetőséget, de először a parlamenti képviselőké a szó. Először is Gerero Szalom úr következik. Köszönöm szépen. A három előadónak szeretném megköszönni a munkáját. Tudjuk, hogy mennyire nehéz olyan kilátásokkal dolgozni, amelyek nem feltétlenül közösek egy ilyen jelentésnél. Jó néhány módosított benyújtottam. Igaz, hogy az AFKO bizottság, a három érintett bizottság között az, amelyik legkevesebb módosítót nyújtott be, ennek van egyfajta logikus magyarázata. Kazini úr bizottság elnökként már felvázolta, hogy mi ezen módosítók lényege, úgyhogy én szintetikusan fogalmazok. És szeretném hangsúlyozni, hogy noha ezen módosítók az AFKO-tól, illetve vannak egy tagjától származnak, a megközelítés nem feltétlenül egy intézményi megközelítés, hanem az állampolgárok szemszögéből próbálom eh, megközelíteni a kérdést. Amikor például a dokumentumokhoz való hozzáférésre eh, vonatkozik a módosítás, itt nem csak az átláthatóságot, mint az intézmények eh, hozzáállását próbáljuk erősíteni, hanem azt, hogy a polgárok hozzáférhessenek a dokumentumokhoz, amelyek alapján az Európai Unióban a döntéshozatal történik. A bizottság szerepét erősítenünk kell, amikor az emberi jogok védelméről van szó, de ezzel együtt gyakorlatilag azt kérjük, hogy a polgárok védelmét erősítsük a bizottság közbejárása által. Vagy amikor például azt írjuk, hogy hivatkozzunk a pártok és alapítványok jogállására, hogy gyakorlatilag a polgároknak azt a jogát védelmezzük, hogy politikailag aktív szerepet vállaljanak az intézményeken keresztül, mint amilyenek a pártok vagy az alapítványok. Szerettem volna rámutatni végezetül arra, hogy sok, említés, sok említést teszünk a választásokra, például Kazini úr vagy López Aguilar úr is utaltak mindenre, Hosszú és eredménytelen volt a vita, nem csak az AFKON, hanem a parlament egészén belül a választási rendszer reformjával kapcsolatban, de azt hiszem, hogy azért nem lenne értelmetlen egy módosító indítványban azt kérnünk, hogy egy saját választási rendszer irányába mozduljunk el, amely lehetőleg autonóm és egyre inkább homogén lenne a jövőben. Nem egységesről beszélek, mert az ami egységes az akadályoz, hanem egy saját választási rendszerre gondolok, amely szabályozná a választási rendszert az EU-ban, autonóm lenne, tehát ebben az értelemben leválna a tagállamok választási rendszeréről, hiszen ők azok, akik akadályozzák az európai szintű változtatást, és egyre inkább homogénebb lenne ez a rendszer, ami azt jelenti, hogy nem kell, hogy feltétlenül mindenhol azonos legyen, de kell, hogy tartalmazon azonos elemeket, amelyek által a polgárok tudhatják azt, hogy amikor európai választásokban vennek részt, akkor valami saját önálló dologra szavaznak, ez nem a regionális vagy nemzeti választások egyfajta nyúlványa lenne. Köszönöm, Luhán úr. Thank you. În primul rând, domnule președinte, estimați eh, raportori, vreau să Köszönöm szépen, elnök úr, kedves, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm ezt a jelentést, egy nagyon-nagyon kidolgozott, összetett jelentésről van szó, számtalan témával foglalkozik, ugyanakkor érzékeny témákkal, kifejezetten érzékeny témákról vannak szó benne, az Európai Uniós polgárt mind érinti, és hát gondoljunk arra, hogy vannak olyan országok, amelyekben még az alapvető jogoknak a jogszabályozása éppen folyamatban van. Hagy emeljek ki néhány dolgot, ahol lehet, nagyon összetett témákról van szó, mégis kiemelt figyelmet kellene biztosítani a Libában, Libében, az Európai Parlamentben és az egyéb intézményekben a következő kérdésnek a választás, az elektronikus szavazás kérdéskörére gondolók deficitet észlelünk tekintetben. Vannak olyan államok, amelyekben nincs lehetősége az európai polgárnak arra, hogy elektronikusan szavazzon. Úgy gondolom, hogy ezt rendezni kellene, mégpedig azonnali hatállyal. Az uniónak lehetne egy olyan kezdeményezése, amely ezt orvosolja, még akkor is, hogyha ez idáig azt hangot adtuk, hogy a tagállami kormányok kell, hogy kezeljék a választási szabályokat. Úgy gondolom, hogy e tekintetben elindít, elindíthattunk egy folyamatot, és az Európai Bizottságot rávehetjük arra, hogy javaslatot tegyen közé. Aztán egy következő téma az igazságszolgáltatás. Úgy gondolom, hogy az igazságszolgáltatás lehatárolása, meghatározása tagállamonként más és más. Akkor, amikor az emberi jogokról beszélünk, az emberi jogok megsértéséről, akkor igazság szolgáltatásra szoktunk appellálni. Márpedig az igazság szolgáltatásnak a feladata az, hogy rálátása legyen arra, hogy mi az, ami nem működik minden szempontból, akár gazdasági szempontból is. Például a gazdasági területén a behajtás a behajtás úgy gondolom, hogy nem kellően biztosított a jogrendszerek keretében. Szabadság elvonás téma e tekintetben a szabadság elvonás érvényesül mindazon cselekmények kapcsán, amelyek törvénybe ütközőek. De, de azért vannak olyan országok, így saját országomban is, nem kellő hangsúlyt helyezünk arra, hogy a gazdasági veszteségeknek a behajtása hogyan történhetne. Például a bizonyos esetekben adózás tekintetében nem szankcionálják azt, hogy mi történt akkor, amikor valaki kimenekítette az adózás alól a vagyonát. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan vitát kellene indítani, és meg kellene vizsgálnunk azt, hogy az igazságszolgáltatásnak az ilyenfajta működése mennyire lehetne korrigálható. Gondoljunk az egyéb hatra, hátrányokra, amelyeket pénzügyi szempontból, adózási szempontból egyesek előidéznek. És végezetül egy nagyon izgalmas példa, amely az országomat érinti kifejezett módon nagyon sok módosító született a Schengeni térséggel kapcsolatosan. Márpedig, ha alapvető jogokról beszélünk, a közös jogokról, a szabad mozgásról, a közös piacról, nos, mindezek kapcsán úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy az uniós polgárt mint egy képviseljük, és ne legyen megkülönböztetés az uniós polgárok között. Ne tekeltsünk olyan ö, ö, hatást, amely azt idézi elő, hogy egyes uniós polgárok másodrendűek a többiekhez képest, vagy korlátozottak legyenek a jogai, ez elfogalhatatlan. A Schengeni térség nagyon fontos térség. Nem csak gazdasági érdekekről van szó, hanem a Schengeni övezethez való tartozás a bizalmat testesíti meg, és az azonos bánásmódot valamennyi uniós polgára vára. Mindenkit figyelmeztetnék arra, hogy tolmácsolások 12.30-ig van, és még nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Lehet, hogy néhány percet túlóráznak a tolmácsok, de nagyon sokat nem. Romero López asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy eh, ez az időközi értékelés mennyire fontos, és a különböző javaslatok bárcsak tükrözhetnék azt, hogy egy záró értékelést is tegyünk majd, hiszen itt csak az első időszakról van szó. Nagyon fontos az, hogy különböző bizottságok vagyunk most együtt, hiszen a LIBE bizottság például ugye a Lisszaboni szerződés óta az alapjogi karta különböző kitételei is nagyon fontosak, nem csak a LIBE, hanem az AFKO bizottság számára is. Hangsúlyoznám, hogy a tematikai részleg is rámutatott a különböző egy, egyensúlytalanságokra, és ezek továbbra is léteznek a jelentésben, a programban. Szeretnék egy javaslatot tenni ezért hiszen a 2014-es belső biztonsági stratégiára utalunk, ugyanakkor nem esik szó az alapvető jogok konszolidációjáról illetve erről a stratégiáról. Ez pedig legalább olyan fontos, mint a belső biztonsági stratégia. És talán pontosan ezért van ilyen sok egyensúlytalanság ebben a jelentésben. Ez pedig költségvetési vonatkozású is, hiszen a költségvetés általában a fenyegetettségekre összpontosít. Ezzel kapcsolatban ugye nagyon nagy a vita, de örülnök annak, hogy ez a vitasort kerített most a fél ide értékelésre. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Köszönöm. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az új eszköz integrálása, amely ugye a létező jog tagállami integrálását felügyeli. Hiszen megállapíthattuk, hogy pont ami a mozgásszabadság helyzetét illeti, óriásiak a különbségek a végrehajtásban. Van, amikor túl későn kerül sor a végrehajtásra, vagy másképpen kerül erre sor, és ezáltal a jogbiztonság már nem adott. Egy másik dolog, ami rendkívül fontos számomra, az az, hogy az eljárási jogokat a határon átnyúló büntetőügyi kérdésekben hogyan tudjuk biztosítani. A jogi bizottságban megvitattuk, hogy a fordítás, a jog, jogi képviselethez való hozzáférés mennyire fontosak. Ezek olyan dolgok, amelyek az igazságügyi együttműködés megerősítését teszik szükségessé. És ez az érintett alkalmazottakat is be kell vonni, de meg kell teremtsük mindennek az alapját. A polgároknak ugyanis ígéreteket tettünk. Azt ígértük, hogy egy olyan térséget teremtünk, amelyben a letelepedés határon átnyúló módon megvalósulhat, és ha problémák merülnek fel, akkor lesz egy olyan jogi rendszer, amely a polgárok számára hozzáférhető, és amely az ő jogaikat a nemzeti határokon túl is biztosítja. Köszönöm, Bronsz úr! Uh, Köszönöm. A tagállamok nem tudják megfelelőképpen átültetni az irányelveket, mondja Berlinger úr, de az angol fordítás azt mondja, hogy le kell csapnunk a tagállamok helytelen viselkedésére. De hát akkor most ki itt a rossz fiú? a tagállamok? Én azt hiszem, hogy a polgárok egy kicsit ijesztőnek fogják tartani ezt a megfogalmazást. Számomra úgy tűnik, hogy tényleg úgy állítjuk be a tagállamokat, mint hogyha valami fajta rossz gyerekek lennének, és nem pedig szuverén államok. Kázéni úr beszélt arról, hogy a diszkrimináció minden formáját meg kellene szüntetni, de akkor most itt egy listát teszünk, hogy mondjuk politikai vélemény alapján, vagy politikai hovatartozás alapján nem kellene minden diszkriminációt megszüntetni? De hát azért nézzük már meg, hogy nálunk hogy működik a politikai hovatartozás alapján történő besorolás. Ez nálunk szinte az élet lényege. Vannak óriási különbségek, mondjuk a tagállami politikák, vagy pedig egy állampolgári kezdeményezés között, mert azért egy állampolgári kezdeményezés csak azokat öleli fel, akik ezt aláírták, azért egy polgári kezdeményezésre nem lehetne azt mondani, hogy ez egy tagállam akarata. Ezek nem is olyan jellegűek, mint egy petíció, mert a petíció ugye a demokrácia szempontjából egészen más szerepet tölt be. Aztán az, hogy a petíciók benyújtóit milyen módon kell támogatni, az is egy másik kérdés. És van itt valami probléma is a megfogalmazásban, ugyanis utalunk az alapjogi kartára, mint ahogy az Afkában, Afkóban nagyon sokat beszéltünk erről az NS kontra UK ügyben. Még mindig nem tudjuk, hogy egyáltalán miről szól ez az alapjogi karta, és mire terjed ki, ezt kellene egy kicsit egyértelműbbé tenni, Jimenez de Szerril asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma a külügyi bizottságban szavaztunk arról az anyagról, amelynek tevéje voltam, és szerettem volna jelezni, hogy sikerült elfogadnunk ezt a jelentést. A módosító indítványok túlnyomó része arra vonatkozott, hogy a bevándorlók jogait is védjük, ahogyan arról Kazini úr is említést tett. Tehát a módosítók nagy része ebbe az irányba mutatott, nem sikerült sok kompromisszumot elérni, mindössze egy kompromisszumot sikerült elfogadnunk. A terrorizmus áldozataival, az emberkereskedelem áldozataival is foglalkozott jó néhány módosítás, és hangsúlyoznám, hogy folyik a munka. A az áldozatok, a különböző bűncselekmények áldozatainak támogatása is egy fontos kérdés, és mivel ugye nincs tolmácsolás, ezért szeretném még azt megjegyezni, hogy ugye Kazini úr regionális, a nemzeti jogszabályokról beszélt Guerrero úr is, de számos pont utal a jelentésben az európai választásokra. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményük. Szerintük ezzel is foglalkozni kell, vagy ezt érdemes lenne kihagyni innen? Maybe. I understand the... A tanács, ha jól értettem, nem kíván hozzászólni a vita jelenlegi stádiumában. Talán a bizottság, igen? Röviden meg tudom adni a szót a bizottságnak. Egy rövid nyilatkozatra kérném, hogy tényleg röviden, és akkor nem futunk ki az időből, és lesz még tolmácsolás, akkor a bizottsági a szót tessék. Igen, köszönöm szépen, tényleg csak röviden fogok nyilatkozni a vita jelenlegi stádiumában, csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy vannak olyan módosító indítványok az ötös paragrafusra nézve, amelyek minket is érintenek, és csak megismételném azt, amit ön is elmondott, Lopes Aguilar úr, hogy mindent az új Lisszabon utáni szituációra kell már itt elképzelni, és így a belpolitikák és az igazságügyi politikák most már a Lisszaboni szerződés értelmében működnek, van már tapasztalatunk, ez már egy bejáratott gépezet, úgyhogy inkább stratégiákra kellene koncentrálni, és nem pedig a részletes, éves programokra, amelyek esetleg megkötik a kezét a következő parlamentnek és a következő bizottságnak. Köszönöm szépen, akkor a másik bizottsági képviselője szó, tessék! Köszönöm, elnök úr. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a szöveg kimondja, hogy a bizottságnak felügyelnie kell a határőrség működését. Ezt részt most törölni javasolták a szövegben, és én szeretném elmondani, hogy a Frontex rendelet kapcsán mi éppen dolgozunk ezen a felülvizsgálaton, és ez nyilvános lesz majd a jövő évben. És azt is szeretném elmondani, hogy a részletes statisztikák most már hozzáférhetőek a csempészet témakörében, és egyértelmű, hogy nagyon sok mindent kell még megtennünk, de azért nagyon jó munka alapunk van már a statisztikák begyűjtésével kapcsolatban, és az ügynökségek közötti együttműködés témakörében. És még azt is szeretném elmondani, hogy dolgozunk egy közleményen, a belügyi és igazságügyi politikák keretein belül megvalósuló együttműködésekről, ez is a jövő évre datálható majd, ezt főleg Berlinger előadó úrnak üzenem, úgyhogy lesz még együttműködés ebben a témában. Igen, köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy mindhárman mi itt előadók feljegyeztük a bizottság véleményét, és Kazini úrnak feltettek egy nagyon konkrét kérdést is a választással kapcsolatban, kérném, hogy erre válaszoljon. Persze, persze, röviden. Röviden jelentem jelen azt, hogy jelenre úrral egyet tudok érteni. Ugye a választói törvény valóban itt most ezen parlamenti ciklus keretében nem szerepel, de a következő parlamenti ciklus keretében pedig cél lesz, és jeleznünk kell már most, hogy arra van szükség, hogy egy kiegyensúlyozott választói törvény legyen, amely érinti valamennyi országot. Vedo che l'onorevole Berlinguer non vuole aggiungere alcun punto a questo. Berlinguer úr kívánna hozzászólni. Qui finiamo. Ha nem, akkor lezárjuk a bajülésünket, és bejelentem, Október 21-én akartunk szavazni, de ez ugye már nem lehetséges, úgyhogy ezt el kell halasztanunk. Egyelőre keressük az új dátumot a szavazásra nézve, ugye a módosítókról kell majd szavazni. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és három órakor folytatjuk a munkát a libés meghallgatással.